Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... Nos, kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szeretném megnyitni a mai ülést. Először is gondolom, hogy a napirend tervezetet elfogadhatjuk, hogyha senkinek nincs lenne kifogása. És szeretném emlékeztetni a kedves kollégákat arra, hogy kivételesen a koordinátorok ülése praktikus okokból holnap reggel 9 és 10 óra között kerül erre sor, és éppen ezért a szavazást csak kivételesen 10 órakor fogjuk kezdeni. És hogyha nincsen senkinek kifogása ellene, akkor a május 4-5. kiülésének jegyzőkönyvét elfogadhatjuk. És először szeretném szeretettel köszönteni a 16 tagból álló delegációt, a Svéd Parlament közlekedési bizottságából, és így köszönjük, szeretettel köszöntjük őket az Európai Parlamentben. És aztán az Rikét hívott meg a francia nemzeti közlekedési hatóságtól tíz tagot, őket is sok szeretettel köszöntjük a bizottsági ülésünkön. és ahogy látják, vegyük sorra az első napi rendi pontunkat, ami pedig a gépjárművekből származó szennyezőanyag kibocsátás csökkentéséről szól. Eh, az előadó ez Elizabeta eh, Lukasevska, akinek először is megadom a szót. Hol is van? Elizabeta. Ott van, megvan, nagyszerű. Nos, akkor Átadom ezzel a szót. Na początku chciałbym bardzo e, gorąco podziękować e, wszystkim posłom Shadowom za współpracę, e, wszelkie komentarze. Szeretném először is a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek megköszönni a, az észrevételeket, amelyeket kaptam. Nagyon igyekeztem, hogy a javaslatokat és az észrevételeket figyelembe vegyem és beépítsem, beemeljük, és remélem, hogy a véleménytervezet mindenkinek a megelégedésére szolgálj majd. Majd szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt két rendeletet fogunk módosítani. Az egyik a szennyezőanyag kibocsátásáról, szennyező szennyezőanyag kibocsátástól euró 5-6-os könnyű haszonjármű gépjárművek esetében, és a nehéz tehergépjárművek által kibocsátott szennyezőanyagokról. Itt a cél az, hogy csökkentsük a kipufogogázokat, illetve hogy könnyítsük a gyártókra nehezedő adminisztratív terveket, terheket. 55 módosító érkezett, és hogyha meggondoljuk, akkor az a kérdés, hogy növekedik növekedik a szennyezőanyag kibocsátás, a, illetve a széndiokszid ekvivalensek kérdése. Ez delegált jogi aktusokon keresztül történik. Vannak kollégák, akik ezt a két részét szerették volna a rendeletből eltávolítva látni, és szeretnék azt, voltak, akik szeretnék azt kérni, hogy a bizottságtól, hogy ezt rendes és nem delegált jogalkotás keretében szabályozzuk. Ez a dosszié meglehetősen műszaki, technikai jellegű. Két kompromisszumos javaslat is készült. Az egyik a metánra vonatkozik, miután konzultáltunk a frakciókkal, úgy döntöttünk, hogy azt fogjuk kérni a bizottságtól, hogy ezt is emelje be a rendeletbe. Az elemzések után úgy néz ki, hogy az ipar álláspontja és a szereplők, illetve az érdekelt pártok, valamint a dokumentum előkészítése során befolyásra bíró csoportokkal folytatott konzultáció után, és szerették volna azt hogy látni, hogyha a, növekedik a közlekedésben a földgázüzemű járművek aránya, hogy nagyobb legyen ez iránt az érdeklődés. Arról is szó van, hogy a, a, a vonzal, von, vonzóságát csökkentsük, úgy lehet, hogy ez nem a legmegfelelőbb szóra, de hogy ne legyen olyan javítja magát az előadó, hogy, hogy növeljük. Ezekre úgy tekintünk, mint a szennyező, szennyezés növelő tényezőknek. Ezeket a kibocsátás határértékeket szeretnénk megváltoztatni, pontosan ugyanúgy, ahogy ezt a bizottság kérte, de itt ezt a paragrafust teljesen el is törölhetjük, amelyekben az új határértékek szerepelnek. Az én javaslatom a határérték megváltoztatására vonatkozik, nem pedig annak eltörlésére teljes egészében. Már csak azért is, mert ez nem, fog, nem lesz majd negatív hatással a szennyező anyag kibocsátásra. Aztán volt vita a bizottsággal minden olyan kérdésben, amelyet az irodában megkaptunk, ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk, legalábbis tudomásom szerint, illetve másokkal folytatott beszélgetések alapján, gyártókkal folytatott párbeszéd alapján, és én nagyon remélem, hogy, hogy megértés és egyetértés elfogadásra találnak ezek a javaslatok. Elnök, köszönöm szépen, akkor most megadom a szót Krisztina Ravunnak, aki az árnyék előadója a témának. Köszönöm elnök úr, köszönöm előadó asszonynak, eh, kiváló munkát végzett, ezt rögtön el szerettem volna mondani. Mert köszönöm először is, hogy az első is tudtunk erről beszélni. Ami a szakmai részeit illeti az Európai Bizottság javaslatának, Fontos azt látni és érteni, hogy az európai emissziós normák nagyon fontos részét képezik a légszennyezés elleni harcnak, amely Európában nagyon komoly közegészségügyi problémákat támaszt velünk szemben. Azt hiszem, hogy jó irányba indul az Európai Bizottság javaslata, és ugyanezt az irányt követi a mi jelentésünk is. Fontos, hogy a nitrogén oxidok, nitrogén-dioxid kibocsátását mindenképpen nagyon szigorúan korlátozunk, főként a városi környezetekben okoz ez nagyon komoly károkat. A szénhidrogénekből származó kibocsátásokat is fontos csökkenteni, ehhez a gázal működő alternatív járműveket kell valahogy előtérbe helyezni. Ez a szindoxid kibocsátás csökkentésének célját is szolgálná egyszerre, illetve a légszennyezés eh, helyzetén is javítana. Lenne pár megjegyzésem először is, több módosító indítványt nyújtok be annak érdekében, hogy valós körülmények között vizsgáljuk a megfelelőséget ezeknek a járműveknek, hiszen az eh, jelenlegi vizsgálatok nem mindig a valós körülményeknek eh, felelnek meg. Az európai normákat valóban tiszteletben kell tartani, ma sajnos, sajnos módon ez nem mindig van így ebb tekintetben is tett már erőfeszítéseket az Európai Bizottság, ugyanakkor azt hiszem világosan kell ezekre a vizsgálatokra, tesztekre e, hivatkozni, hogy valóban korrekt, valós körülmények e, között e, végezik ezeket. A metán beszámítása a szindioxid kivácsátásban is fontos, éppen ezért fontos lenne az alternatív járműveket valahogy előtérbe helyezni, támogatni. Az Európai bizottság nem tudna esetleg valamilyen metánekvivalenciát megállapítani, hogy ez is bekalkulálásra kerüljön a széndiokszid kibocsátásban? Mindenképpen persze az ágazattal való egyeztetést követően. Úgy érzem, hogy a többség az ágazatnak, vagy az érinteteknek támogatja azt, hogy az európai a jogszabályok, a széndiokszid kibocsátásra vonatkozó jogszabályok valahogy kiterjedjenek a metán tartalomra. És annak érdekében, hogy a bizottság javaslatát tovább gazdagítsuk, a co-driving, tehát a, a gyakorlatát, amikor többen járnak egy autóval, ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy ez kívánatos tendencia kell, legyen a városokban. A nitrogén-dioxidok kibecsátásának határértékét szigorúan kell megállapítani, Ugyanakkor könnyen előfordulhat az is, hogyha túlságosan szigorúra szabjuk ezeket, akkor az visszafelesül el. Miért? Azért, mert a delegált aktusok jobban megfelelnek annak ahhoz, hogy ezt megtegyük, az e, nitrogén dioxidot nem feltétlenül e falai között kell megállapítanunk, hogy eh, pontosan mi az az érték, ami megfelel, delegált aktusok keretében ez sokkal rugalmasabban e, tehetné meg az Európai Bizottság. A, ehhez persze megfelelő szigorú határidőket kell biztosítanunk, vagy lefektetnünk azt, hogy mikorra kell megtenni ezt az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen, következő hozzászóló Jackie Foster. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, ennek úr, és köszönöm az előadónak a munkáját. Érdekes lesz megnézni, hogy a Környezetvédelmi Bizottság mire jót a jelentéssel. Az általános vélemény az, hogy támogatjuk ezt a munkát, és az együttdöntési um, eljárásra várunk, nem a, nem a delegált jogi aktusokra, hiszen nem, azt nem támogatjuk igazán, nem, nem megfelelő ebben az esetben. Még néhány dolgot szeretnék megemlíteni, amit nem támogatunk. Lesznek kompromisszumos módosítók, amikkel egyetértünk, és támogatni is fogjuk, de fenntartásaink vannak egyes módosítókkal, amelyek a cső, csőnél mért kibocsátási értékekre vonatkoznak, szénmonoxidra, valamint a hidegben mért értékekre. Nem fogunk semmit sem támogatni, aminek nincs tudományos bizonyítéka. Megnézzük tehát mindazokat a váltóberendezésekkel kapcsolatos kérdéseket, amelyek itt, amelyeket itt jeleztek, és ezekkel is fenntartásaink vannak. Függően attól, hogy eh, hogy alakulnak ezek a módosítók, nem fogjuk támogatni ezt a vélemény, eh, ezt a vélemény csak akkor, hogyha ezekkel a kérdéseket eh, rendezik. Van benne egy csomó dolog, amivel nagyon szívesen egyetértettünk volna. Kíváncsiak vagyunk a Környezetvédelmi Bizottság véleményére, hiszen nagyon összetett anyagról van szó. Köszönjük az előadó munkáját. Köszönöm szépen, Gizina nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak. Tényleg nagyon technikai jellegű, de azért, mert azért is nagyon fontos, hiszen kibocsátásokról beszélünk, hogy ezeket hogyan lehet csökkenteni, és hogyan lehet csökkenteni a, a szennyezőanyagokat a levegőben másik oldal is meg lehet közelíteni. Mi úgy gondoljuk zöldek, hogy a metán nem szabad beemelni ebbe a kérdésbe, hiszen az valóban igaz, hogy ez is üvegháztatás növelő de ez nem számít szállóporszerű káros és szennyezőanyagnak. Tehát azt gondolom, hogy ez valóban káros hatással van az éghajlat, az, éle, az változása, de azt gondolom, hogy itt nem mindegy, hogy üvegházhatására, üvegházhatást növelő gázról, vagy pedig szállóporról a levegőben. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen megváltoztatná a szakpolitikát, és további tanulmányokat tenne szükségessé, tehát nem hiszem, hogy jó lenne ide a metánt is beemelni. Éppen azért ezt az egyre irányuló kompromisszumos javaslatot nem tudjuk támogatni, nem csak én azzal, de egyéb tagjai, tagjai is nyújtottak be hozzá módosításokat, de azt gondolom, hogy ezt más oldalról kell megközelíteni, tehát azt gondolom, hogy a metánt valóban csökkenteni kell a légkörben, viszont ennek itt szerintünk semmi helye nincsen. Aztán a másik kompromisszummal is vannak gondjaink, hiszen ott arról van szó, hogy a bizottság nagyobb jogosítványokat kap, hiszen ezekkel a delegált aktusokkal hozzápasszoljuk a labdát tehát azt gondolom, hogyha ilyen aktusokról ra igent vagy nemet mondunk, akkor ez tőlünk veszi el a hatalmat, és mi ezt az Aldenál nem tudjuk támogatni, csak úgy, mint az, hogy a parlamenttől elvegyük ezt a lehetőségét, vagy, vagy a parlamenti lehetőségeket ö, csökkentsük, tehát én azt gondolom, hogy delegált aktus helyett inkább együttdöntési eljárásra lenne szükség a kötelező üzemanyagfogyasztás mérővel is gondjaink vannak, hiszen eleve már be vannak építve, főleg a haszon ö, gépjárműveknél előny, hogyha ez, ezzel rendelkezik az autó. Tehát azt gondolom, hogy ezt ö, nem hiszem, hogy ezt kötelezővé kellene tenni. Nem látom, hogy ez mit adna a dologhoz. Aztán a, a valós idejű kibocsátások ö, tekintetében a szocialista kollégám már utalt rá, hogy itt a bizottság tesztciklusokat szeretne létrehozni, hogy valódi vezetési szituációkban tudja szimulálni ezeket a, tesztelni ezeket a készülékeket, és talán célszerű lenne megvárni, amíg a bizottság ezt a munkát elvégzi, megvárjuk, hogy mire jutnak, és akkor tudunk konkrét valós értékekről beszélni, ahelyett, hogy gyakorlatilag a bizottság helyett végezzük el a munkáját. Tehát azt gondolom, hogy logikus egyik lépést a másik után megtenni, és ugyanezen a véleményen vannak a frakció egyéb tagjai, tehát mi egy kicsit máshogy fogunk szavazni, mint ahogy a vélemény előadója, bár tudom, hogy ő is pontosan ugyanúgy, mint mi, nagyon sokat dolgozott azért, hogy egy célszerű, észszerű megoldást lehessen találni a levegő minőség javítására, amelyen ugye a tehergépjárművek rontanak. Elnök, köszönök szépen, külön a következő hozzászóló. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadó munkáját. Nagyon technikai jellegű munka volt. Nem akarok végigmenni a módosítókon, biztos vagyok abban, hogy kompromisszumra fogunk jutni. azokban a kérdésekben, amelyben a frakciók nem, érnek egy, egy, nem értenek egyet, ez teljesen normális, hiszen nagy kihívást jelent az anyag. Szerintem jó irányba haladunk a különféle műszaki kérdésekben. Eh, amely nagyon fontos a kibocsátás csökkentése érdekében, de nem vagyunk teljesen nyugodtak abban, hogy csak ezek a eh, megoldások tudják megoldani azt, hogy miként tervezünk, hiszen városokat kell ter- tervezni, a tömegközlekedést kell átalakítani, az autómegosztás is jó, jó megoldás lehet. A közlekedésben a COP21 ülés előtt mert már tudom kell, hogy mi, milyen tennivalók várnak, várnak ránk e, környezetünk és a jövőnk érdekében, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a közlekedésből származó kibocsátások már több ember haláláért felelősek, mint a közúti balesetek. Tehát semmiképpen sem elhanyagolandó kérdésre van szó. Köszönöm, elnök úr. Danke sehr, jetzt Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Nos, köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak. Úgy gondolom, hogyha csökkentjük, a forrásnál csökkentjük a szennyezés a forrását, ennek kell prioritást adnunk. És az euró 5-ös, 6-os standardok nagyon jó lehetőséget adnak, hogy ezt megtessük. Nos, ahogy már múltkor is mondtam, a bizottsági javaslat nem szól semmit olyan intézkedésről, amely igazából csökkentené a kibocsátásokat. Rugalmassági intézkedéseket tartalmaz a tagállamok számára. Értem, hogy ez itt, itt eltérő a szintű támogatás van. Azt nyilván a, támogathatjuk a fogyasztásmérők, illetve a sebességváltó jelző beépítését, ezzel semmi gond nincs. De ez, ezek csak részei ennek a javaslatnak, ami jelentős erőlelépést jelenthet a légszennyezés csökkentésében. Azt gondolom, hogy az első kompromisszumos javaslat ö, támogatása várható, hiszen itt a metánt tekintenénk CO2 ekvivalensnek. És az új személygépkocsik, illetve a könnyű gépjárművek esetére vonatkozna ez az előírás. Ami a kompromissz, második kompromisszumot illeti, úgy gondoljuk, hogy a földgázüzemű járműveknek felmentést kellene adnunk a kibocsátási határértékek tekintetében, tehát mi ezt nem fogjuk támogatni, hiszen ez azzal jár, hogy az össz szénhidrogén kibocsátás növelni fogja az ilyen típusú gépjárművek esetében. Köszönöm, elnök úr. Daniel, köszönöm elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani én is az előadónak azt hiszem, hogy a kolléganunk kívánó munkát végzett. Minket illet, a szennyezés, leülszennyezés megoldása nem lehet ilyen egyszerű. Nyilván szeretnénk jelentős előrelépést elérni a megújuló energiaforrások felhasználása terén, de ezen is mutatnám önöket ennek részleteivel. Inkább átennék arra, hogy a jelentésben számunkra elfogadható az, hogy ha utalunk arra, hogy a metánt vegyünk figyelembe az emissziók kiszámításánál átmeneti lépésként. Ugyanakkor szembesültünk egy olyan problémával, amelyel már hallottunk, ez pedig az eljárást illeti. A delegált aktusok kérdését több frakció felvetette már, sajnálatos módon emisszió kérdésben úgy tűnik, hogy ez eltereli a figyelmünket arról, hogy mi is kell legyen a szerepünk itt az Európai Parlamentben. Szerintem ez nem lenne helyes. Ezért a rendes jóalkotás eljárást kell követnünk. Éppen ezért nyújtottuk be azokat a módosító indítványokat, amelyek az Európai Bizottságtól egy új jogalkotási aktust várnak el, mert konkrét hatástanulmány nem készült, ami készült, az túlságosan általános jellegű. Erre rámutattam az árnyék előadói ülésen is. Sajnálatos módon ez tehát még bizonytalan pontja a jelentésnek. Ezért nyújtottuk be az erre vonatkozó jelentéseinket. Köszönöm szépen. Még hárman kérték a szót. Markus Pep Markus Piper többek között. Mindenkit kérek arra, hogy próbálj meg egy percre szorítkozni, hiszen elég kevés az időnk. E, köszönöm szépen. Nagyon ambiciózus széndiokszid célokat fektettünk itt le, azt gondolom itt a járművek esetében, és azt gondolom, hogy ha egy versenyképesebb Európai Uniót, egy európai ipartra gondolunk, akkor ez ez hozzátesz. De, hogyha, de ezt mind az elkövetkezendő évekre számítottuk, és most az egyes kompromisszumra utalunk, a metán nélkül. Na most, hogyha a metánt is beleszámítjuk, az elégetési folyamattal elég kevés köze van a metánnak, ha ezt is beleszámítjuk, akkor a jövőbeli versenyképességét az iparnak abszolút fejeteteire állítják. Feleteteire állítjuk. Tehát néha, csodál, néha azon gondolkodom, hogy milyen bizottságban ülünk. Nyilván nyilván nem a Környezetvédelmi Bizottságban, hanem a közlekedéssel kell foglalkoznunk. Tehát, hogyha a jövő évekre vonatkozóan számításokat végeztünk, rengeteget dolgoztunk rajta, akkor ezt a munkát kidobhatjuk az ablakom, és éppen ezért tudok a, nem tudok ezzel egyetérteni. Nos, Hánc, nézel a következő. Köszönöm szépen. Arra hívnám fel a figyelmet, amiről már az első vita alkalmával is kitértünk. A politikai legfontosabb eszköz a határérték meghatározása, és ez nagyon, nagyon kemény, ami aztán arra ösztönzi az ipart, hogy valamiféle reményt teremtsünk nekünk. Amikor ilyen műszaki jellegű kérdésekkel foglalkozunk, az a fontos, hogy a lehető legapróbb részletekig szabályozunk le mindent azért, hogy a, az invaziós eljárásokat megakadályozzuk. Azok a dolgok, amikről nem is tudtuk, hogy léteznek három évvel ezelőtt, ma már működnek, ezért nem tudjuk kiszámítani, hogy merre halad a tudomány és az ipari fejlődés. Ezért fontos, hogy a lehető legapróbb részletekig mindent leszabályozzunk. Köszönöm szépen. Werner Kuhn. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzés, hiszen ez a dosszié tényleg ugye környezetszennyezéssel foglalkozik, környezettel, egészségi kérdésekkel, egészségkárosítási aspektusokkal, amelyeket ugye a levegőbe jutott szennyezőanyagok okoznak. Ugye itt a szállópor, E, ezekre vannak műszaki megoldások, hogy ezeket hogyan lehet csökkenteni. Itt nyilván mindenképpen meg kell húzni e, határértékőket, aztán nitrogéngázok, nagyon egészségre károsítók, mérgezőek, nyilván ezek az elégési folyamat során a kifogogázzal együtt távoznak a környezetbe. A, és ugye ezt tudjuk, hogy 80% áll a légkörnek nitrogénből, és csak a 20%-a oxigénből a maradék ugye rész a széndiokszid is elégési folyamat terméke, de a szénmonoxid is káros az emberi ö, egészségre. Éppen ezért foglalkozunk ezzel ebben az anyagban. Már évekkel ezelőtt, 2011-ben az úgynevezett hat, széndiokszid kibocsátás határértékeivel, ami a, hú, a kisalszonyjárművekre vonatkozik, és ez 2020-ban 5 liter dízt, dízet vagy benzint szabad elégetni ahhoz, hogy az akkor megállapított határértéket tartani tudják és akkor a, ezt át lehet számolni metánt is széndiokszidra, tehát csökkentem a széndiokszid kibocsátást, ugyanakkor a metánt meg növelem hiszen ezt mindig széndiokszid értékekre számolunk át, mindenféle kibocsátás értékeket, de ez nem passzol ide bele ebbe az anyagba. Ez, a, ez nem tartozik ide, ez a bizottság joga elnök. Ez most már két perc, ez nem tisztességes a többiekkel szemben, úgyhogy elnéz, elnézést kérek, de el kell vennem a szót. Igen, én türelmes vagyok, csak az óra nem. mikrofon ki, mikrofonon kívül szóltak hozzá, de most átadjuk a szót a bizottság képviselőjének. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. Az Európai Bizottság részéről konkrétumokat ezen a ponton nem mondanék, köszönetet mondanék csak az előadónak a módosító indítványokért, amiket benyújtott. Jó irányba mutatnak ezek alapvetően az Európai Bizottság és a parlament között látom a közös nevezőt, ami nem más, mint az, hogy csökkentsük a kibocsátást, és javítsuk az energiahatékonyságot a gépjárművek esetében. Valóban már tükön ülve várjuk a holnapi szavazás eredményét. Köszönöm szépen, és visszaadom a szót az előadóasszonynak. Nos, ha tehetném, akkor valóban minden javaslatot figyelembe vennék és beépíteném a, a jelentésembe, az anyagba, de sajnos ez nem megy, mindannyian tudjuk. Az egyes kompromisszum a metánnal kapcsolatban. Szeretném azt elmondani, hogy itt a delegált aktus ra nemet mondtunk, hatástanományt becslést követeltünk a, a bizottságtól, azután, hogy az ipar szereplőivel, az érintettekkel konzultáltunk. Tehát valahányszor a bizottság úgy gondolja, hogy egy ilyen egy javaslat túl messzire megy, akkor még ezt mindig vissza, visszautasíthatjuk. Tényleg megpróbáltam lehetőség szerint mindenkinek a kedvére tenni, és még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem együtt gondozik, dolgozott, különös tekintettel az árnyék jelentés tevőre. Köszönöm szépen, elnök, én is köszönöm a vélemény előadójának, az árnyék előadónak is, és akkor emlékeztetnék arra, hogy holnap 10 órakor lesz a szavazás. Nos, akkor elérkeztünk a következő napirendi pontunkhoz, ez pedig a litván közlekedési miniszter tájékoztatója az ANL elnökséggel kapcsolatos következtetésekről. Andris Matis szeretettel köszöntjük, örülünk, hogy itt van, öné a szó. Paldies, priekšsēdētāji Krāmer kungs. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Kezdem újra. Tehát Krámer úr és hölgyeim, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy eljöhettem ma, és beszámolhatok arról, hogy mit értünk el a lett elnökség munkája során. Múlt héten a közlekedési miniszterek Luxemburgban ültek össze, és egyetértettek abban az általános megközelítésben, amely a folyami hajók technikai követelményt írja le. A tagállamok a javaslat kezdeti struktúráját javítani szeretnék, és integrálni szeretnék a technikai szakértői bizottság véleményét. Ezt továbbítottuk a bizottság részére. Meg kell jegyezni, hogy június elején a hajózási, a Rajnai Hajózási Központi Bizottság egyetértett abban, hogy hogy a CIS e technikai bizottságnak össze kell ülnie. Ez volt az előfeltétele annak, hogy a tagállamok végső egyetértésnél jutnak ebben a kérdésben, ami annyira szükséges már az e, e, európai folyami hajózás kérdésében. A luxemburgi elnökség során meg vagyok győződve arról, hogy a tanács és a parlament egyetésre jut majd az irányelvet illetően, és Európa tovább haladhat a multimodális közlekedési hálózat kialakításában, amely integrálja a, a folyami e, közlekedési hálózatokat is. Hölgyeim és uraim, a közúti e, szállítás terén az lett elnökség nagyon sokat foglalkozott a vasúti hálózattal, és elismerjük, hogy az olasz elnökség eredményei alapján és az e- parlament egyetértése alapján formálisan elfogadtunk két nagyon fontos jogszabályt. Ezek az úgynevezett egyes, egyes járművek dimenzióiról, méreteiről és a határon átnyúló büntetési szankciókról szóló rendelkezések. Ami a közúti biztonságot illeti, múlt héten a miniszter, minisztertanács közleményt kapott a bizottságtól, és felülvizsgálta a 2010-es közúti 2010 2020-ig tartó közúti biztonsági e, közleményt. Örültünk annak, hogy a luxemburgi elnökség október, idén októberben a miniszteri tanács e, keretében szintén e, akar a közúti biztonsággal foglalkozni, egy közlekedési fehér könyv keretében. Térjünk vissza most a vonatok kérésehez. Idén januárban, amikor először találkoztunk, elmondtam önök, önök, önökkel, és beszéltem a negyedik vasúti csomagról. Az elnökség nagyon sok munkát fektetett abba, hogy ennek a csomagnak a két pilléréről tárgyaljon, és jelentős előrelépéseket értünk el. A csomag piaci pilléréről szólva az elnökség megígérte, hogy elkezdi a, folytatja az olasz elnökség munkáját, előkészíti azokat a kompromisszumokat és szövegeket a DSO-ról és a hálózatkezelési kérdésekről, amelyek még nyitva maradtak. Az európai Politika ez nagyon fontos kérdés ez, és ezért meghívtam a kollégáimat azért, hogy további tanácsokat adjanak az elnökségnek számos nyitott kérdésben. A vezetőségi javaslatban, amely az infrastruktúra menedzserek függetlenségéről szól, a, a, gördülő állományról való hozzáférésről volt szó. A tagállamok útmutatása alapján folytatok a munkát technikai szinten, és sikerült megoldást találnunk eh, a nyitott kérdések eh, többségére. Szeretném elmondani, hogy az elnökségünk munkája kompromisszumos eh, szövegetet alakított ki, az első ilyet azóta, hogy a csomag 2013-ban megjelent. Az előrehaladási jelentést elfogadták a múlt, múlt héten a e, minisztertanács ülésen, és ör, annak, örömmel hallottam a kollégáinktól, hogy az, a megbeszélések nagyon eredményesek voltak, és jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy tagállami szinten létrejön a megállapodás. Nagyon örülök annak, hogy a következő luxemburgi elnökség, Baus miniszter úr folytatja ezt a párbeszédet, és nagyon sokat fog foglalkozni a politikailag érzékeny részével is a csomagnak, e, és egyetértésre törekszik nem csak a tanácssal, hanem a parlamenttel is, amit e, az év végéig szeretnének lezárni. Nézzünk most a csomag technikai részét. Ebben nem zártunk még le egyezményeket, bár nagyon intenzív e, vitákat folytattunk, kerestük a megoldást a nyitott kérdések zömére, és találtunk is megoldást amelyet az ipar támogat. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem önöknek és az önöknek csapatainak munkáját, együttműködését, akik ezzel a politikailag nagyon komplikált és nagyon technikai jellegű kérdéssel foglalkoznak. Szerdán kerül sor a, harmadik, a 9. oldalú tárgyalásra a kérdésben, a nyitva maradt kérdések a delegált és megvalósítási jogi aktusok kérdésében ezek az utolsó akadályok, amiket fel kell számolni, mielőtt egyetértésre jutunk. Elnök úr, az első műszaki pillér előadói, tisztelt képviselők, az elmúlt hónapokban folytatott közös munka most döntő folyamathoz érkezett. E, az utolsó lépések a legnehezebbek a résztvevő felek számára, egyidejűleg azonban e, közel vagyunk az e, megállapodáshoz. Nem szabad elfelejtenünk a, a csomag technikai pillének a leg, legfontosabb célkitűzését, mégpedig azt, hogy az ipart lássuk el lehetőségekkel. A jelenlegi európai helyzet a nemzetközi piacon azt kívánja meg, hogy ne, fej, ne, fej, ne feledkezzünk meg az Európai Unión kívül eső területekről is, ezért az európai intézményeknek mindent meg kell tenniük, hogy hatékonyan támogassák az, az iparágakat. Kedves kollégák, hiszek és bízom abban, hogy még a, hét, a héten folyott három oldalra tárgyalásokon megtaláljuk a megoldást. A tanács számára szeretném elmondani, hogy a nehézségek ellenére a lett elnökség továbbra is dolgozik saját javaslatán a légiutasok jogainak rendezése kérdésében, hiszen ez a lett elnökség prioritása volt a légiforgalomban. Minden erőfeszítésünket megtettük azért, hogy kompromisszumra jussunk a még nyitott kérdésekben, és jelentős előrelépéseket értünk el ezen a téren is. Függetlenül a kompromisszumoktól azonban a kompenzációs küszöbökre vonatkozó kérdéseket még nem sikerült lezárnunk. Említettük még Gibraltár kérdését is, amely közvetlenül befolyásolja a légiutasok jogait, és nagyon remélem, hogy a Gibraltár kérdését a lehető leggyorsabban megoldják, és akkor a tanács kompromisszumra tud jutni a légiutasok jogait érdek, érdekét, illetően a ö, utasok részéről és az ipar részéről is. Ami a gibraltári kérdést illeti, a légipar jelentős kihívásokkal küzd. A lett elnökség szeretne hozzájárulni a vitákhoz, a stratégiai prioritásokról, amelyeket az ipar képviselő is osztanak. Egy munkaebédet rendeztünk március 13-át a miniszterekkel, és ennek során három fontos kérdésre koncentráltunk, és ezek a következők. Belső és külső versenyképesség az európai légiparban, másfelől hozzájárulás a növekedési tervekhez, és a harmadik az interoperabilitás volt az európai szolgáltatások kérdésében. Ha az elsőre visszatérünk, a miniszterek beszéltek az administratív terhekről, amelyet a közvélemény is támogat. Fontos végig gondolni azt, hogy megfelelő kapacitásokat biztosítsunk az ipar számára, a, a, a szállítók felé, akik a harmadik országba szállítanak. Ez érinti a második témát is. A miniszterek egyetértettek abban, hogy maximalizálni kell a növekedés és foglalkoztatási tervekhez való hozzájárulást, alkalmazni kell az új technológiákat a SZESZÁ területén, valamint a légi szállítás területén is. A harmadik kérdés, kedves ben a miniszterek elmondták, hogy az extra, a külső interoperabilitás nagyon fontos a terület további fejlődése érdekében, és nem csak erősíteni kell az európai csomópontokat, hanem legalább ilyen fontos, hogy az interoperabilitást elősegítsük a, a periferális területeken is. A 2015-ös év a bizottság munkaprogramjában a repülésnek szentelték, és egy új munkacsomagot dolgoztak ki, amelyek a tagállamok stratégiai szempontjait is figyelembe veszi. Ami a fokozódó terhelést illeti és a politikai vitákat, a letelnökség idén márciusban magas szintű repülési eseményt rendezett megtárgyaltuk a drónok kérdését, és ide meghívtuk az ipar fontos képviselőit, megvitattuk azt, hogy milyen kihívásokat jelent ez a nagyon gyorsan növekvő iparág. A rigai, elfogadtuk a rigai nyilatkozatot ezen az eseményen, amely egy fontos lépés a terület jövőbeni szabályozását illetően. Említettem már, hogy a lett elnökség tovább foglalkozik a külső repülési szakpolitikákkal. Kidolgoztunk egy egyezményt a, az Egyesült Államokkal biztonságot illetően, és számos egyezményt aláírtunk Horvátországgal is. Lettország másik prioritása volt az úgynevezett engage bevont Európa, Rigában összeültek a közlekedési miniszterek, és elfogadták a rigai nyilatkozatot, amely eh, a tagállamok készségét írja le légiszállítás biztonságának eh, eh, fenntartható és átlátható fejlesztése érdekében intermodális megoldásokkal. A megbeszélés során a résztvevők a közlekedési hálózatok kiszéletesítésében értettek egyet, Eh, kereskedelmi tárgyalásokat kell beindítani az Egyesült Államokkal és Ázsiával, eh, földi, szárazföldi eh, szállítási folyosokat kell kialakítani, ami a, a közlekedési miniszterek legfontosabb kérdése volt ez a, ez a, a kapcsolódási pontok kérdése. A TENTI hálózatok fontosságát emelték ki, ennek alap, alaphálózati folyosóit. A márciusi tanácsi ülésen e, erről is vitáztunk. A beruházás a legfontosabb pillére ennek a fejlesztésnek, e, ezért a vitát e, ennek a fényében rendeztük meg, a középtávú felülvizsgálat, tehát rendeztük meg az EU 2020-as stratégiának. A vita közlekedés infrastruktúra fejlesztéséről szólt, a felruházásokról, annak érdekében, hogy az európai iparág versenyképes legyen, munkahelyeket teremtsen. Alkalmat teremtett ez arra, hogy a közlekedési miniszterek megvitassák eh, a probléma szélesebb kontextusát is. Eh, a Juncker befektetési tervvel kapcsolatban is eh, vitát rendeztünk, és azt gondoljuk, hogy mindent ki kell használni annak érdekében, hogy a közlekedési ágazat a lehető legjobban teljesítsen az FC eh, kérdéseben, És erről azt tudjuk, hogy eh, a együttműködés már eh, az összen beindul. A TNT hálózat fejlesztésében sokkal alaposabb vita is megtörtént. Jövő héten Rigában TNT napokat rendezünk, Rigában, a bizottsággal együtt. Befejezésként szeretném még egyszer megköszönni a képviselők és Krámer úr konstruktív együttműködését, és remélem, hogy ezen a héten a lehetőség megteszi az utolsó lépést a sikerek felé, és minden, rengeteg sikert kívánok a luxemburgi elnökségnek. Ja, vielen Dank. Nos, köszönöm szépen miniszter úrnak és természetesen a köszönetet örök felé is visszairányítom, ahogy múltkor is mondtam, az önök elnökségével a ami a vasúti csomagot illeti, ami a közlekedési tevékenységet illeti. Ennek nagyon elégedettek voltunk az elnökség munkájával, de még vannak fennmaradó, abszolválandó feladatok, de remélem, hogy mindenki megelégedésére tudunk majd megoldásokat tanulni. Nyilván ez már nem az önök elnökségére esik, de ez nem volna abból, hogy ez mennyire, font, mennyire fontos időszak volt. Nos, köszönöm szépen. Az első jelentések, a, ami a, amelyek a lett elnökség munkáját értékelik, bizony pozitívak. És ezt azért a jegyzőkönyv kedvéért szerettem volna határozottan lefektetni. Ugye ne ígyunk előle a medvebőrére alapon, de annak alapján, amit eddig láttunk, hallottunk, minden okunk megvan arra, hogy az elmúlt fél év munkájához gratulálhassunk a miniszter úrnak, illetve a csapatának, hiszen az olasz elnökség eredményei alapján tudtak tovább dolgozni, de nem láttunk olyan túl sokat túl sok olyan eredményt, amelyeknek nem lettek volna meg már az alapjai. De annak, és annak is örülök, hogy a miniszter úr azzal kezdte, hogy a belföldi vízi utakról beszélt, hiszen itt nagyon is sokat kell tennünk, nem egy nagyon népszerű téma, szerint nagyon technikai, praktikus műszaki szabályok vannak, de mind a Rajna és mind a Duna javá területén nagyon fontos lenne a folyami hajózás fejlesztés. És amit a vége felé mondott a miniszter úr, értjük, hogy a bizottság kritikus, amikor az FC finanszírozásáról van szó, nagy mértékben bizonyos forrásokat be kellett áldoznunk, és az elkövetkezendő elnökség dolga lesz azt biztosítani, hogy igenis elég pénz folyik a közlekedésbe, és ahogy mondta, a, még van néhány kemény dió jövő, jövő szerdára, amit fel kellene törnünk, ugye, a vasúttal kapcsolatban, és az átmeneti időszakok a delegáltaktusok esetében sem egyszerűek, és ezt is hozzáteheti egészen nyugodtan a, az eredmények listájához. De a kérdés az, hogy miért nincs egyelőre közös megközelítés, hollállás amikor a politikai pillérről beszélünk, azt hallottam, hogy komoly erőrelépést értek el, de, de ez, ebből nem látunk semmit júniusig, úgyhogy most már ez a luxemburgi elnökség fogja ezeket elkönyvelni. Ami pedig a légiközlekedést illeti, szerintem tragikus, hogy az elmúlt fél évben nem sikerült semmit tennünk. Nyilván nagyon komoly probléma az Egyesült Királysággal és Spanyolországgal, de bízzunk benne, hogy erre tud majd építeni, erre a munkára, az örök munkára tud majd építeni a luxemburgi elnökség, és tudják folytatni. Köszönjük minden esetre az együttműködést, a közös munkát, és ugye láttuk, hogy sok esetben egy kis ország mennyivel több mindent tud elérni, mint egy nagy ország. Köszönöm szépen, mondja az elnök és megadom a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt miniszter úr. A részemről és a frakcióm nevében is szeretném megköszönni az elmúlt fél év munkáját, amikor együtt dolgoztunk. Csatlakozni tudok az előttem szóló az abban, hogy hatékony volt, és ahol lehetett, szerintünk úgy alakították a szövegeket, a megfogalmazást, hogy ez nekinek elfogadható legyen. Nyilván vannak nehéz, kényes témák, már említettek párat. Számomra a negyedik vasúti csomag volt az, ahol ugye nem voltak meglepedések, hiszen tudjuk, hogy ez a csomag mennyire fontos, és a különböző tagállamok nak más a prioritása ezzel kapcsolatban. De ennek ellenére és ezzel együtt is szeretném a munkáját megköszönni, amelyet a négye, negyedik vasúti csomagban elértek, főleg a kitűzött a politikai, a technikai pillérben elért eredményeket illeti. Aztán, amikor, ha szabad ezt mondanom, akkor a Luxemburg elnökség lesz már a negyedik elnökség, amely megpróbál gombot varni erre a negyedik vasúti csomagra, de ezzel együtt is elég sokat értek el önök. A technikai pilléről már beszéltek előttem, tudjuk, hogy ez a, a hatályba lépést, idő, illetve a delegált aktusok tekintetében vannak bizonytalanságok, hogy nem minden tagállam számára világosak a megfogalmazások, de majd jövő héten elválok. Én személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy fogunk találni olyan ö, szöveget, olyan meg, megfogalmazást, amely a tanács számára is elfogadható lesz. Azt gondolom, hogy ami a politikai vonalat illeti, a luxemburgi elnökség fog ezen majd szépen tovább dolgozni, és reméljük, hogy bízom benne, hogy önök őket ebben a munkában támogatják, hogy ha már egyszer meg tudunk állapodni a technikai pillérben, akkor, akkor minden figyelmet a politikai pillérre tudjuk irányítani. És itt szeretnék egy dolgot megállítani, hogy szerintem, szerintem nem is okos és nem is korrekt, politikai nem is korrekt az, hogy ezt a technikai, remélhetőleg jövő héttől már elfogadott, megállapodott pillért, ezeket a megállapodásokat addig nem léptetik életbe, mo- mondván, hát ezt úgy mondom, hogy túlszul ejtik, úgymond, azért, hogy a politikai megoldást is el tudjanak érni az irányítás, illetve a személyi forgalom területén. Én azt gondolom, hogy ez nem okos dolog, ezt nem lenne szabad csinálnunk. Nekünk, mint a parlamentnek, mi, mi mint parlament nagyon is türelmesek voltunk az elmúlt három elnökséggel szemben, és én személy szerint szeretném elmondani, hogy egy végső határidő arra, hogy ennek a technikai pillérről szóló anyagnak, erre most már legyen egy határideje, ez méghozzá 8, október 8-a, én erről meg vagyok győződve. Én ennél egy hamarabbi dátumot szívesebben láttam volna, de ezt és most már tényleg ezt az október 8-i határidőt most már teljesen végsőnek tekintem, most már négy soros elnökségnek, most már itt, itt az ideje illik, hogy ezt a technikai dossziét lezárja, és határ, határba is léptesse, életbe léptesse. A négyes, negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban szeretnék néhány dolgot mondani. Először is szeretném megerősíteni, hogy a, az előadóink kiváló munkát végeztek ezen körülmények között. Olyan körülmények között, amit most már fél éve fennállnak. Olyan bizottság, amely nem tud elég gyorsan haladni abban, hogy valamiféle megoldást találjon arra, és ezt a úgynevezett Juncker tervet végrehajtsa, Paxiom és én nem beszélünk a Junkertel tervelen, tehát senki ne értsen félre. De azt szeretnék látni, hogy ez értéket teremt. És ö, kritikaként meg kell fogalmaznom a bizottság és a tanács irányába is. Itt egymással nagyon összekacsintva dolgoztak, és szerintünk nem a legjobb eredményeket tudták elérni. Tehát így adódik az, hogy hogy amiket önök jövőbeli költségvetésnek hívott, ez kutatás, energia, a szélessávú internet, stb. Ezeket az anyagokat, kérdéseket is finanszírozzuk a Connecting Europe Facility-ből, akkor ehhez még hozzávesszük egy Horizont 2020-ból, azt hiszem, hogy 70 milliárd euróról beszélünk a következő hét évben, és akkor ez nem azt jelenti, hogy ezt nem szabad megengedni, hogy a két költségvetést egymás ellen kiátszák, mert így az eredmény nem lesz megfelelő, nem lesz kívánatos, és arra is figyelnünk kell, hogy azok a kritériumok, amelyeket a finanszírozási eszközből kemény munkával elértük, hogy ez, ezek minőségi kritikák, kritériumok, illetve érvényességi kritériumok és végezetül a luxemburgi elnökség felé szeretnék sok, luxemburgi elnökségnek szeretnék sok, szere, sok sikert kívánni, konstruktív és jó munk, közös munkát köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Jackie Foster. Thank you, Chairman. And thank köszönöm, elnök úr, és köszönöm én is a lett elnökségnek a beszámolót. Nem akarnék túl sokat beszélni a negyedik vasúti csomagról. Robert Cillét jól ismerik, aki az évek során nagyon sokat dolgozott együtt a kollégákkal azért, hogy ez a folyamat, ezt a folyamatot előmozdítsa. Némi előrelépés sikerült elérniük, ugyanakkor nem volt könnyű dolguk. Hosszú még az út, amely előttünk áll. El. A folyami hajózásról is beszélt. most csatlakoznék azokhoz a kollégákhoz, akik azt mondják, hogy a folyami hajózásban rejlő lehetőségeket nem használjuk ki megfelelő mértékben. Bármiféle olyan közlekedési módot ki kell használnunk a legnagyobb mértékben, amelyre megvan a ki nem használt infrastruktúránk, főként a teherszállítás esetében gyakran elkerülhető a közúti, illetve a vasúti szállítás lehetősége a közúti biztonsági csomag határon átnyúló információcsere aspektusa átment ez a csomag, ez nagyon jó, hiszen senki sem akarja azt, hogy egy másik tagállamon elkövetett közlekedési szabálysértés büntetlen maradhasson, az emberek abban a tudatban hajtsanak valamert módjára, hogy bármit megengedhetnek magunknak, hogy átlépik a saját hazajuk határait. Tudom, hogy milyen bonyolult ez, és hogy a különböző jogrendek összeegyeztethetetlensége mennyire megnehezítette ezt a dolgot, ami a repülési csomagot, polgárrepülési csomagot illeti a rigai nyilatkozatra utalt, az új polgárfelhasználású felhasználású drónokra vonatkozó jogszabály, tevirányítású drónokra vonatkozó jogszabály előadói vagyok. Tudjuk, hogy ez egy mennyire gyorsan növekvő piac. Ez a polgári következő fejlődésének következő szakasza. Nagy kíves ez számomra, igazi hivatkozási pontunk nincsen, valóban úttörő téma ez, de együtt dolgozva a többi kollégával szerintem egy egész jó csomagot sikerül majd összeállítanunk az év második felében. Sajnálatosnak tartom, hogy több témában is padhelyzet alakult ki. Az egységes európai légtér fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, különösen ironikus Gibraltár ügye. Az Egyesült Királyságnak nincsen problémája Gibraltárral, a brit korona területe, felség területéhez tartozik, az államfő pedig nem más, mint a királynő. Másoknak van ezzel gondjuk, csak hogy világosan mások. Loyola de Palacio spanyol biztos volt ennek a területnek a felelőse pár évvel ezelőtt. Itt ültem ebben a szakbizottságban, és akkor senkinek sem volt ezzel baja. Tíz évvel később ilyen nevetséges helyzetbe kerülünk, amelyre valóban megoldást kell találni jobb, hogyha, jobb lenne, hogyha egyesek elgondolkodnának, hogy mi a, mik a fontos dolgok az életben, nincs jobb dolguk tényleg, mint hogy ezzel foglalkoznak. Vannak olyan kollégák, akik a polémiához csatlakoztak, ez igazából nem segített az egésznek. Szeretnénk, hogyha az egységes európai légtér ügyében előrelépnénk, ez az infrastruktúrás fejlesztés szempontjából roppant fontos, illetve az utas jogok ügyében is szeretnénk előrelépést. Még egyszer szeretnénk köztelet mondani a frakcióm nevében és a lett elnökségnek. Rövid idő alatt sokat tettek, és a lehető legtöbbet tették meg, és a lehető legjobb állapotban adják át ezeket a dossziékat a luxemburgi elnökségnek. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen, Gizina Meissner szó. Köszönöm szépen, elnök úr a liberális frakció nevében is köszönöm a munkáját, köszönöm az elnökség munkáját. Ez volt az első elnöksége az országnak. Azt gondolom, hogy ez mindig izgalmas, amikor az ember először látja el ezt a feladatot. Nos, néhány dologra szeretnék röviden kitérni, hiszen nem akarok mindent ismételni. De ismételni szeretném a folyami hajózás a kapcsolatos kíséretért. Azt gondolom, ez igenis nagyon fontos, hogy mindazok az országok, köztük Németország, ahol nagyon sok hazzás alkalmas terület van, és ezt nem tudjuk mind kihasználni. De nagyon értékeljük azt, amit az elnökség elért. A vasúti csomaggal kapcsolatban nagyon komoly előrelépések történtek, a technikai pillérrel kapcsolatban nem nagyon tetszett a, a, az újabb fejlemény, de ez nem az önök problémája, nem az önök hibája. Nem akarom kimondani, hogy melyik tagország miatt volt, de nyilván nem az önöké. Ami, hiszen a, a soros elnökként e, tudjuk a trialógusokból, a tapasztalatból, hogy mindig csak azt tudják tenni, amit a többség akar, és amit a többség megszavaz. E, viszont így e, tovább lehet vinni a vasúti csomagot. Ami a légiforgalmat illeti, Gibraltárral problémák vannak, ugye, ugye ez akadályozza az egységes európai ég, égbolt létrehozását, amit nagyon sürgősen szükség lenne, mindenki akarja is. Nem tudom, hogy ez hogyan lehet, lehet azért, mert eh, Németországból eh, jöttem, nem értem, hogy hogy az emberek mobilitását az európai kontinensen hogyan lehet egyszer, egyszerűbbé tenni, ahelyett, hogy azt kérdeznénk, hogy ki, ki milyen országhoz tartozik, ki milyen alattvaló, úgy tetszik. De azt gondolom, hogy a mobilitás mindenkinek nagyon fontos, és ez fontos, hogy ez megvalósuljon, és javítsunk rajta. A drónokkal kapcsolatban csak tényleg gratulálni tudok, hiszen a rigai nyilatkozattal nagyon fontos előrelépést tettünk, olyan ö, területen, ahol, ö, ami sok területen fog még javulást ö, hozni. Ami a TNT, az FC, stb. A, amit itt láttunk, azt mondta, hogy az FC-nél jól pozícionálni kell a forgalmat ezt mondja nyilván közlekedési miniszterként meggyőződésből, de amikor, el, amikor életre hívták ezt a két szerve keretet, azt gondolom, hogy az FC most ellentmond a Juncker tervnek. Tehát, hiszen, hogyha valamire most szükségünk van, és teljesen világos, hogy, és most mi védjük parlamentként a legerősebben ezeket a, a határozatokat és döntéseket, hiszen pontosan tudjuk, hogy az jó, ha a Juncker terv további magántőkét tudna generálni, tehát nem akarnánk a, veszélyeztetni a közös céljainkat. Ez valóban egy probléma, de reméljük, hogy ebből jól fog profitálni a, a, a közlekedés. Nem tudom, hogy ezt ön miniszterként hogy gondolta, hogy magánbefektetőkkel tud ebbe bele, bevonni, és hogy ebből tényleg lesz is valami de reméljük, hogy ez csak úgy fog megtörténni, hogyha tartják magukat a szabályokhoz, amiket lefektettünk. Különben problémák fognak adódni, és ahogy Dominik és Inez is nagyon jó munkát végzett, világos volt a parlament álláspontja, és akkor jó lenne, hogyha most már sikert is látnánk a Juncker területén. Elnök, köszönöm szépen, melyek illőnen. szia, herra puheenjohtaja. Köszönjük szépen, elnök úr. Köszönjük Letországnak E, ezt a nagyon szakszerű elnökségi munkát. Valóban láttuk az igyekezetet, és hogy, e, hogy számos kérdésben tovább lépjenek, bár nagyon nagy ellenszélben kellett ezt megtenniük. De ez csak az e, akaratokat acélozta meg. Elnökségi országként A következőt szeretném elmondani a csomagról. Több éve követem már a munkát, és azt kell elmondanom, hogy leestünk az előre rohanó vonatról. Technikai műszaki kérdésekben nem igazán, nem igazán sikerült követnünk a fejlődést, és nagyon sajnálatos, a világ többi része belátta, hogy mennyire fontos a versenyképességet elősegíteni ezen az úton, és úgy tűnik, hogy Európa csak azzal foglalkozik, hogy, a, hogy agyon tárgyalja magát. De senki nem gondolkozott el azon, hogy Európaként mit kell tennünk azért, hogy megértsük, Hát a svéd sem jobb. Haasteista. Itse asiassa ta- próbáltuk a különféle kihívásokkal felvenni a harcot, az e- egységes európai égbolttal, Gibraltárral, ezek a viták már évek óta folynak, és az a véleményem, hogy Fontos számunkra, hogy egységes repülési rendszert alakítsunk ki a utasok szolgálatára, valamint a vállalkozások szolgálatára, amely az repülési iparág jövőjét is elősegít Európában. Van egy álmunk, és ez az egységes közlekedési rendszer, légi közlekedési rendszer, levegőben, vízen és a földön ugyanígy és ez azt jelenti, hogy a közös célokért együtt kell dolgoznunk. Szeretném megköszönni a lett elnökségnek, Lettországnak az elvégzett munkát, azért, hogy elérjék a közös céljainkat, amely Európa egész jövőjét elősegíti. Mindazok, akik ellenzik a fejlesztést, meg fogják érteni, hogy mi együtt dolgozunk egy közös Európa érdekében. Köszönöm szépen. Danke sehr. Köszönöm szépen, és akkor Karina, Karima Deléje szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, a zöldek nevében szeretnék köszönetet mondani a önök által elvégzett munkáért. Talán ez ritka, mégis felteszem a kérdést önnek, szegezem a kérdést. Ön személy szerint milyen mérleget vonna a nehézségek tekintetében? tehát a tekintetben, hogy mi itt a tét, mi forog kockán. Most, hogy végéhez érkeznek a soros elnökségnek, el kell kezdenünk együttműködni a Luxemburg elnökséggel, hiszen fontos kérdések eh, ezek, amelyekre nem sikerült megoldást találni. Ismail is rámutatott a negyedik vasúti csomag fontosságát, nem kell azt hiszem hangsúlyoznom, főként ennek eh, a politikai összetevőit, ahogy ezt kollégám is elmondta, a Juncker terv, az FC terv előadói Riké úr és Eile Sender asszony. Nos, ezzel kapcsolatban mm, közlekedési politika szempontjából ön hogy látja az elért eredményeket? Örül annak, hogy a a fenntartható városi mobilitás terén mit értünk el, a fenntartható vasúti közlekedésre való áttérés, vagy a folyami hajózás előtérbe kerülése, ezek, ezekről mit gondol, illetve a közúti biztonságról is beszélt, lehet, hogy ezzel magamra haragítom a kollégákat, de nem sokkolta önt az, amikor az hallotta ön is, hogy, és mi is, hogy az Európai Bizottság mert bejelenti, hogy 2020-ra a súlyos közúti balesetek számának csökkennie kell. Hogyan fogjuk eh, ezügyben helyreigazítani az Európai Bizottságot? Milyen erőfeszítéseket kell majd tenni a luxemburgi soros elnökségnek, olyan fontos kérdésekben, mint például Gibraltár, vagy az olyan közlekedési, légiközlekedési kérdések, amelyekről itt már hallottunk. És ami engem különösen szíven ütött, az az, hogy közeledik részesen a klíma csúcs, és tudjuk, hogy a közlekedés mennyire fontos szerepet játszik az éghajlatváltozás hatásának csökkentésében. Ön nők dolgoztak ezeken a, ennek a céloknak az elérésén, ezt folytatja majd a luxemburgi elnökség. Nem csalódottak amiatt, hogy a szociális dömping kérdésében nem sikerült túl nagy előrelépést elérni, ami pedig, ha jól tudom, akkor az öreg soros elnökségének egyik fontos prioritása kellett volna, hogy legyen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Péter Lundgren következik. Köszönöm szépen. Mindenki nagyon sokáig beszélt, úgyhogy rövidre fogom fogni. Fontos szempontokat említettek meg a jog, jogbiztonságról. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nagyon fontos Eh, a közötti biztonság, nagyon fontos ennek a szociális eh, vetülete az um, alul fizetett eh, dolgozók tekintetében. Vannak, akik több identitás, több személyazonossággal operálnak, és csak szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos ezeket, ezekre is kitérni, amikor a közötti biztonságról van szó Köszönöm szépen. Danke sehr. Köszönöm szépen, Krisztin Zavó. Oui, ce sera très rapide, mais comme euh, l'a dit... Tényleg csak nagyon gyorsan. Én is szeretnék köszönetet mondani a lett elnökségnek. A vasúti csomag keretében technikai vagy szakmai kérésekben nagyon sok munkát végeztek, rengeteg ülésre került sor. Két napon belül lesz még egy, ami remélhetőleg majd pontot tesz hogy sikerül pontot tenni az íre, de az eddig elvégzett munkáért is nagyon hálások vagyunk. Nem volt könnyű dolgok eh, az összes tagállammal tárgyalni ezekről a javaslatokról, amelyeknek köszönhetében a parlament számára elfogadható kompromisszumosra jutottak. Ezt még egyszer köszönöm, és nagyon remélem, hogy valóban legkésőbb októberben le tudjuk majd zárni ezt a technikai pillért is. Köszönöm még egyszer tehát. Köszönöm szépen. Pála Delicka következik. German, uh, minister. Uh, Elnök úr, miniszter úr, a letenőség során nem volt hiányok nehéz dosszékban, ezért külön hálásak vagyunk az elvizet munkáért. Többen elmondtak már előttem, én is hangsúlyoznám nék egy dolgot, és két rövid megjegyzésem is lenne. Tehát elmondták már előttem, még egyszer elmondom azonban én is, az az FC finanszírozásával kapcsolatos. A parlament hangulatának, közhangulatának a, a hangulatát nem szabad alábecsülni, szerintem olyan projektektől veszünk el pénzeket, amelyek valószínűleg nem lennének megtérülő befektetések, annak érdekében, hogy a magánberuházásokat ösztönözzük. Szerintem ez igencsak kockázatos, és a TEN-T, tehát a transeurópai közlekedési hálózatokat is aláshatja. De hát ez ügyben már később bánat, tehát ezt csak így felvetném, még hogyha kicsit olyan, mint köpenyeg után, az eső után köpenyeg. A következő megjegyzésem a, a harmadik országok légiközlekedései vállalataira vonatkozik. Részleteket nem említett, csak röviden utalt erre. Jó lenne, hogyha mégis bővebben kitérne erre, és elmondaná, hogy ön mit üzenne ügyben a soron következő elnökségnek. Tisztában vagyok azzal, hogy nem a legjobb pillanat ez most arra, hogy a transeurópai közlekedési hálózatokról hosszasan beszélgessünk. Tudjuk, hogy eh, mit várhatunk volna, de mégis nagyra értékelném, hogyha nem csak a tanács eh, soros elnökeként, hanem a balti országok belső piacba történő integrálása eh, által projektje által leginkább érintett egyik ország közlekedési minisztereként is beszélne erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Inés Ayala Senda. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también me... Köszönöm, elnök úr. Csak elismételném kollégák megjegyzéseit. Szeretném megköszönni a letelnökség munkáját, és mindazt, amit az ilyen nagyon összetett kérdésekben elvégzett, e, még, méghozzá időben, és ez a negyedik vasúti csomag. Túltettük magunkat a kezdeti nehézségeken, és a három különféle területen e, fejlődést értünk el, sikerült következetességet megteremteni a kérdések e, zömében. Vannak még hiányos dolgok, amelyek jelenleg nem tűnhetnek fontosnak. A delegált jogi aktusok kérdésében, technikai kérdésekben ugyanígy, de ennek azért még lehetnek fontos jelentőségei. Ezt meg kell vitatni majd a szociális partnerekkel. Szeretnénk megköszönni önnek a munkáját a technikai pilléről folytatott tárgyalásokban, én magam is már sok éve dolgozom ebben a házban, politikai tanácsadóként és képviselőként is közlekedési kérdésekben. A technikai pillérek politikai támogatás nélkül nem érnek semmit. Továbbra is a szabálysértési eljárásokat vizsgáljuk tíz tagállammal, most pedig már a negyedik csomagnál tartunk, és azt gondoljuk, hogy a technikai pillér kérdésében, hogyha ezt elfogadjuk, akkor a politikai döntéshozók majd beleegyeznek, de valószínűleg nem ez fog történni az ötödik, hatodik és a további pillérekkel. Mégis szeretném megköszönni az ön munkáját, hogy lefektette az utat a következő elnökség előtt, és lehetővé teti számukra, hogy ezt a technikai pillért tovább fejleszék. A legköszönő elnökség már nagyon jól ismeri ezeket a dossziékat, és meg fogja könnyíteni a következő elnökség munkáját. Amikor pedig az FC-ről van szó, és a közlekedésről, annak örültünk volna, hogyha a bizottság és a tanács együttműködik a közlekedés költségvetési, gazdasági kérdéseiben, hiszen E, ezt egy kicsit elhanyagolták, annak örültünk volna, hogyha lehetővé tették volna mégis. Ennek ellenére sikerült egy milliárddal e, csökkenteni a közlekedési költségeket, ezt sikerült elérni, és sikert, sikerült a szubvenciók kérdését is végrehajtani. amit Gibraltár kérdését illeti, ez a kérdés sokkal inkább bilaterális jellegű. Foster asszony azt mondta, hogy Loyola de Palacio ezzel foglalkozott, és, és a PP számára folyamatos volt a konfliktus, folyamatosan foglalkoztak vele. E, aláírtak egy szándéknyilatkozatot, de szerintem számos olyan kérdés maradt, különösen például az mesterséges zátonyok kérdése. Ez az egyezmény a mi érdekünket szolgálta volna, és előreléphetünk volna az egységes égbolt kérdésével, de ezen sajnos csak visszaléptünk. Erről most többet nem szeretnék beszélni, hiszen ez elsősorban kétoldalú kérdés továbbra is nyitva maradt ami pedig a közlekedési konferenciát illeti. Nagyon örülök, hogy részt vettek benne e, a bizottsággal, Bulcaszonyjal. Ez a legfontosabb kérdés, hogy a szociális és a költségvetési kérdésekkel mit e, lehet tenni, mit tehetünk a közlekedési ágazat dolgozóinak jövő, jövőjét illetően, hogyan tudjuk őket felkészíteni arra, hogy más ágazatokat integráljanak. Ez volt a legfontosabb kérdés és remélem, hogy a bizottsággal a jövőben is együttműködnek, és további lépéseket tesznek a területen. A finanszírozás, a munkavállalók a legfontosabb kérdés az európai mobilitásnak. Köszönöm. Zaskun Bilbao. Köszönöm szépen. Az Zaskun Bilbao következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az lett elnökségnek a negyedik eh, vasúti csomagban végzett munkáját, hiszen eh, ez okozott néhány álmatlan éjszakát, de mégis szeretném megköszönni őt, a munkájukat teljes szívemből, hiszen rengeteget dolgoztak. Szeretném elmondani, hogy eh, nem érdemelték meg azt, amit a határidőkért kaptak. Ennek ellenére reméljük azt, hogy köz, egy, egy lépéssel erre léptünk az megállapodás felé, és reméljük azt, hogy az elnökség jó szívvel zárja le ezt a munkát. Reméljük, hogy a tanács is, is sikerül előlépnie. Ma kaptam egy telefonhívást, mégpedig az ágazattól, akik várják a technikai oszlopról szóló jelentést félelmüket mondták el, hogy mi történhet ennek a lezárásakor, nem őrülnének annak, hogyha késlekedne a csomag. Tudni szeretnék, hogy vajon a tanács, tanács valóban annyira szeretné ezt a technikai pillért lezárni, eh, még az elnökség lezárás előtt. Eh, az európai ágazatok, eh, közlekedési ágazatok elmondták, hogy a tanács öt éves határidőben gondolkodik hatályba léptetést illetően. A közlekedési ágazat, ágazat ezért nagyon örülne annak, hogyha ez megoldódna, és sokkal több erőfeszítést fektetnének bele abba, hogy különféle időrendeket megvalósítsanak. Ennek tehát hatályba, a lehető leggyorsabban hatályba kell lépni. Mindezek után a negyedik eh, vasúti csomag az egy csomag van, ennek technikai része, politikai része, és eh, ahogy ma is hallottuk, hogyha ezt a logikát követjük, eh, valamint az idő nyomását, akkor talán most jött el az ideje annak, hogy kompromisszumot érjünk el a technikai kérdésekben is. Egyetértek abban, hogy a szociális dimenziót is bele kell építeni, de ennél is fontosabb, hogy ez a csomag, erre szükségünk van, és hogy nem sikerül tovább lépni, nem sikerül haladni vele, kormányzási kérdésben, irányítási kérdésben, akkor sokkal nehezebb lesz a szociális dimenziót beépíteni ott tartunk most, hogy innoválni kell annak érdekében, hogy jó minőségű munkahelyeket teremtsünk az ágazatban, és biztos vagyok abban, hogy ezek a munkahelyek sokkal könnyebben megteremtődnek akkor, hogyha oda tesszük magunkat, és következetesen megvalósítjuk ezt a csomagot egész Európában, ami még nem történt meg. És ez is csak azt mutatja, hogy nem igazán kezelték a tagállamok ezt a kérdést komolyan Rigában. Nem akarok erről többet beszélni, rátérnék még az utasjogokra. Én a Baszk ország részből jöttem. Kibratár kérdése ürügyként használták fel, hogy feltarthassák az utasjogok kérdését, és ne lépjenek tovább. Szerintem azt kéne most tenni, hogy a két tagállam leül, és megpróbál valamiféle közös álláspontot kialakítani. Megtörtént ez már más területeken is, és remélem, hogy ezen a területen is e, előre lehet majd lépni, és fel lehet szabadítani a még e, padhelyzetet okozó kérdéseket. E, erre szorítottuk fel a lett és hogy tegye meg mindent ennek érdekében. Köszönöm szépen. Nos, én is uh, csatlakoznék az előttem szólókhoz. Az FC-t illeti először is uh, a foglalkoztatást szeretnék növelni, szeretnénk az éghalatváltozás ellen használni. És egyetlen eurócentet sem adnak hozzá, egyszerűen csak bekaszíroz a tanács. Na most ez ö, nem tisztességes. A másik dolog, amiről már hallottunk, hogy a Horizont 2020 70 milliárddal rendelkezik, a az európai közlekedés finanszírozási eszköz pedig 26 milliárddal. És mégis mi adunk bele, holott a másikban háromszor annyi pénz van. És nem értjük, mert két évig olyan projekt, európai projektekkel foglalkoztunk, amelyek ezeket a célokat kívánják megvalósítani. És akkor egyszer csak most töröljük ezeket. Valószínűleg ezekből a törölt ö, projektekből ö, finanszíroznak ö, atomerőművet ö, az Egyesült Királyságban, vagy tudom is én mit. De garanciák nincsenek. És éppen ezért kell ezeket, erre nagyon odafigyelni. És ezt pontosan tudjuk, hogy Lisszabon óta nagyon fontos szerepet játszanak a parlament számára delegált aktusok. Az FC-vel a a tanács és a bizottság szerette volna a parlamentet mellőzni, és pontosan azt szerettük volna, hogy a a delegált aktusok tekintetében megjelenjenek, meg, delegált aktusok megjelenjenek az, az EFSI program esetében. A jogi szolgálattal jó kompromisszumot e, tudtunk kötötni, és főleg a TSZ-k esetében a delegált aktusok esetében ugye azt mondjuk, hogy ez technikai ö, dolgokkal kell foglalkoznunk, és akkor azt mondjuk, hogy jó, ezt csinálja a bizottság egyedül, de bizonyos ponton, a pontokban, amik amik számunkra fontosak, ott igenis van beleszólásunk. És itt igenis a sarkunkra állunk. Hogyha az EFSZ-re gondolunk, akkor nagyon kérem, hogy ezeket a delegált aktusokat, hiszen e, itt a vasúti csomagról beszélünk, e, arról, az, az, arról beszélünk, hogy a parlament nem adhatja fel e, a beleszólási, hozzászólási jogát, és ezt mondja meg a tanácsban a kollégáinak is, az úgy nem megy, hogy megpróbáljuk, és sokszor sikerül is, de hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy gondolják, akkor meg el, el, napolják, elhalasztják a dolgot. A másik dolog pedig az, hogy a, a parlament számára, az pedig a, a határidő. Most már öt éve húzódik a dolog. Tehát ha egyszer lefektetjük, hogy vagy nsz t választják a tagállamok, vagy a másik rendszert, miért kell eddig öt évet várni arra, hogy ez megvalósuljon? Két, éve, két év is elég lett volna. Már a vasúti, vasúti vállalkozások erre várnak, az ipar arra vág, arra, hogy végre egy európai közös értéket és döntést hozzunk. És a harmadik dolog, ami nekem nagyon fontos, az pedig az európai vonatbiztosítási rendszer. Tíz éve van már rossz tapasztalatunk, mert már tízezer ilyen kilométerünk van az Európában, de még nincsen hozzá mozdony, ami ezen tudna menni. És ezt a hibát nem szabad tovább tolerálnunk. most felvetődött, hogy 15 éve hosszabbítsuk meg holott ez már így is rengeteg időbe és rengeteg pénzbe került, tehát ennek véget kell vetni, össze kell fogni, össze kell fogni a, a, a vasúti ügynökséggel. Már tíz éve van Karla helyén, és azon dolgozik, hogy ez megvalósuljon. Ez a, ebben a három pontban nem tudunk engedni. Éppen ezért arra kérjük, és azt gondolom, hogy a ezzel fordulhatunk önhöz és a, az ön mögött ülő csapathoz is, hogy hasson oda, hogy kom- találjunk egy olyan kompromisszumot, amely számunkra is elfogadható ebben a három területében. Itt a tanács nagyon messzire ment, úgy gondoljuk, és most a tanácsnak kell lépnie, ahogy a kolléga mondta, ugye magyarul ezt úgy mondjuk, hogy ne ígyunk előre a medvebőrére, de bízunk abban, hogy sikerül az önök elnökségének. Ezt tudom, hogy nagyon nagy kíves, de egy elfogadható kompromisszumra van szükségünk, és hogyha, és, de mi sajnos nem tudunk igent mondani erre, hogyha ez a három terület nem, területen nem valósul meg egy jó kompromisszum, és akkor most öné a lehetőség, hogy ezekre a felvetett kérdésekre és megjegyzésekre reagáljon, illetve válaszoljon. Ja, liels paldies, uh, priekšstādātājkungs, Krámerkungs, uh, cienējamie. Köszönöm, Krámer úr, tisztelt képviselők, először is, ha megengedik, akkor köszönetet mondanék azért, hogy ilyen építő együttműködésre biztosítottak lehetőséget számunkra a soros elnökség hat hónapja során. Amikor januárban itt jártunk, tettünk bizonyos vállalásokat, most megpróbáltunk eleget tenni a vállalásainknak, mindünk, minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy teljesítsük a válaszfeladatokat. Lássuk a felvetett kérdéseket. Kezdjük talán a folyami hajózással. Igen, ez egy roppant fontos dosszié, és azt is fontosnak tartom, hogy egységes kritériumokat állapítsunk meg a folyami hajózás teljes ágazatára vonatkozóan. Múlt héten a tanács ülésén sikerült megállapodnunk, és a parlament kommentárjainak 90%-át beépítettük a véleményünkbe. Biztos vagyok benne, hogy az utánunk következő soros elnökségnek sikerül majd megállapodni az önök parlamentjével ezen fontos kérdéskörről. Ami a vasúti csomagot illeti, nos, mindkét pillért, a technikait és a politikai pillért is vállaltuk, hogy eh, előre mozdítjuk. Talán az egyikben sikeresebbek voltunk, mint a másikban, de nagyon sok időt és energiát nem kíméltünk annak érdekében, hogy a politikai kérdésekben is megoldást találjunk. Maradtak azonban megoldatlan kérdések. A luxemburgi elnökség vállalta azt, hogy az októberi miniszteri tanácson megoldást, valamilyen kompromisszumot hoz tettő alá. Szerintem most már gyorsan megállapodásra tudunk jutni. Az infrastruktúra gazdálkodás terén is szerintem meg tudunk állapodni. Itt az ideje kompromisszumra jussunk, hiszen a legfogósabb kérdésekben, hm, kérdéseken már túl vagyunk. Ami a politikai pillért illeti, az önök kompromisszum készségért hálásak vagyunk, ami a delegált és végrehajtási aktusok problémás kérdését illeti, hát igen, ez még megoldatlan probléma. Szerettük volna ezt lezárni. Szerettük volna, hogy ez a, nem csak azért, hogy egyel több lezárt ügyünk legyen, hanem azért is, mert meggyőződésünk, hogy, hogy nagyon fontos az egész ágazat számára, hogy végre megoldás szülessen ez ügyben és ez szolgálná az európai polgárok érdekeit is. Ezért az utolsó pillanatig nem adjuk fel a reményt. Ami a légi közlekedést illeti, vagy polgári repülést, igen, ez is valóban hasonlóan fontos kérdés. Egy közös európai kontextusban kell gondolkodnunk ez ügyben is. Tudjuk jól, hogy milyen gyorsan fejlődő átalakuló területről van szó, és hogy a harmadik országbeli légitársakkal szemben ilyen komoly piacvesztést könyvelhettünk el. Ez ügyben valamit tenni kell. Ezért is szerveztünk a polgári közlekedés, polgári légi közlekedés témájában egy miniszteri szintű eszmecserét vagy párbeszédet, hiszen meg is kellett vizsgálnunk közelebbről, hogy hogyan tudjuk helyreállítani az európai cégek versenyképességét, illetve hogy mit kell jogilag is szabályoznunk. Ami az utasok jogait illeti, gyakorlatilag majdnem mindent sikerült megoldanunk, két lezáratlan kérdés maradt mindösszesen, de nem hiszem, hogy, a, hogy Gibraltár kérdésére olyan könnyű lenne megoldást találni. Hogyha könnyű lett volna, akkor mi már rég megtettük volna ezt. Sok területen technikai kompromisszumokra már jutottunk, ez üdvözlendő. Van egy új terület, a drónok, területe, ami hát egy teljesen új ágazat, teljesen új irány. És Európának úgy érzem, hogy vezető szerepet kell játszani ennek az ágazatnak, vagy alszektornak a fejlődésében. A rigai nyilatkozatban beszéltünk több fontos kérdésről, biztonsági kérdésekről, technikai kérdésekről, közös normákról, hogyha nem tudunk közös európai vonakat kidolgozni, akkor majd megteszik ezt helyettünk mások. Ezzel pedig pozíciót veszítenénk. Ezért kell előrelépnünk ez ügyben, ezért kell annyira odafigyelnünk erre a kérdésre. A közút biztonság kérdése a következő. Ez nagyon fontos kérdés Európában. A legutóbbi miniszteri tanácsülésen körültekintően nagy odafigyeléssel hallgattuk az Európai Bizottság ez irányú beszámolóját, lesz egy még részletesebb jelentés, ősszel várjuk ezt. Az előttünk álló elnökség alatt a városi közlekedés biztonság kérdései különösen fontos szerepet játszanak majd. Közös célok meghatározására van szükség, és arra, hogy a közbiztonság terén valóban kézzelfogható javulást érjünk el. A Juncker csomag, avagy más néven az FC program, amely óriási lehetőségeket kínál az európai közlekedési ágazat számára annak érdekében, hogy nagy infrastruktúrális projekteknek lássunk neki, egy soha visszanemtérő alkalom, amit nem szabad elszalasztanunk, hiszen most tárcán kínálják nekünk arra az esélyt, hogy az ágazat versenyképességét jelentősen javítsuk. A TEN-T, tehát a transzeurópai közlekedési hálózatok problémájára többször is utaltak. Nos, azt hiszem, hogy ennél kézenfekvőbb megoldást nem is találhatnánk a problémák megoldására. Meggyőződésem ugyanis, hogy képesek leszünk ezeket az eszközöket kihasználni annak érdekében, hogy a közlekedési ágazat fejlődését évekre előre meghatározzuk. Ami a szociális dömping problémáját illeti a közlekedési ágazatban, nem most először beszélünk erről a kérdésről, amikor a közúti közlekedésről tárgyaltunk már korábban, nem is egyszer. Beszéltünk arról, hogy a milyen közös kritériumokat kell támasztanunk a nehéz gépjárművekkel szemben, akkor felmerültek a szociális dömping kérdései is, és beszéltünk arról, hogy egységes elvek mentén kell eljárnunk, gondolok itt a bérekre, amely segítségével meg tudjuk védeni az Európai Unió belső piacát a közlekedési vagy szervezési ágazatban is. Úgy vélem, hogy a szociális dömping a közlekedésben még jó néhány utánunk következő soros elnökség asztalán megoldatlan probléma marad, vagy legalábbis naprenden szerepel majd. A Tenti napokat június 23-án rendezzük meg, 1200 résztvevőt várunk, gondolom köztük ez Kramer úr is, illetve önök közül többen. Szaporítják majd a résztvevők sorait. Ott azt hiszem újra beszéltünk majd a transeurópai közlekedési hálózatok különböző foly közlekedési folyosóiról. Az közlekedési folyosók finanszírozásával kapcsolatban nagyon érdekes információkat várunk itt. A Balti projekt bizonyosak vagyunk benne, hogy a támogatandó vagy támogatott projektek között lesz. Fontos, hogy e téren elő relépjünk, mert ez az egész régió számára nagyon fontos, hogyha a balti országokat nem integráljuk az Európai Unióba, az Európai Unió belső piacába, akkor azok lemaradása szinte garantált. Ráadásul ez lehet éppen ezért fontosságánál bi, fontossága miatt is ez lett az egyik ilyen legnagyobb infrastruktúrális beruházás az elkövetkezendő években. Úgy érzem, hogy az mögöttünk álló valamivel több mint öt hónap alatt nagyon aktívak voltunk, kompromisszum készségünkre sem lehet panasz, úgy vélem. A luxemburgi elnökséggel az egész fél év során szorosan együtt működtünk, hogy valóban folyamatosan képben legyenek. A holland elnökséggel is együttműködtünk, minden tőlünk telhetőt megtettünk a hat hónap, közel hat hónap során annak érdekében, hogy előre mozdítsuk a, az aktuális dosszékat azt hiszem kicsit sem férhet hozzá, hogy igen kis országhoz képest óriási energiákat mozgósítottunk a közös ügyek érdekében, és tényleg köszönjük Kramer úrnak, az előadóknak, az árnyék előadóknak, hogy segítették a munkánkat, valóban mm, konstruktívak voltak. Remélem, hogy vasúti csomag témában is sikerül majd ugyanilyen konstruktív módon még kompromisszumra jutnunk. Köszönöm. Bei so viel Beifall brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Nos, ennyi sok szép szó után nem tudok mondani semmit. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, megtisztelt minket a jelentés jelenlétével. Köszönjük az előadást, és hogy válaszolt a felvetésekre, kérdésekre. Sok sikert kívánunk ezekhez az eredményekhez, még egyszer köszönjük. Jó utat hazafelé, és akkor természetesen remélem, hogy még kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen! So, wir kommen jetzt. Nos, akkor a következő napirendi pontunkat veszük elő, méghozzá az európai turizmus előmozdításának új kihívásai és elképzelései. Az előadó Isabella de Monta, mondta, egy kicsikét csúszásban vagyunk, de ezt már ismerjük, de reméljük, hogy Isabella nagyon ügyesen el fogja tudni nekünk ezt mondani. Köszönöm szépen, az előadója szó. Köszönöm szépen elnök úr. Úgy gondolom, hogy ami a légiközlekedés hatékonyságát illeti, itt még vár ránk némi tennivaló, nem is kevés. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az állásfoglalásra irányuló indítvány a turizmus fontosságát hangsúlyozza. E, erre szok, úgy szoktunk utalni, mint a harmadik e, gazdasági ágra, és nagyon fontos e, KKV-k, eh, a nők foglalkoztatása, a fiatalok a foglalk, munkanélkülisége szempontjából, és 140 millióval több turistát várunk az Európai Unióba nemzeti szinten. Tehát úgy gondoljuk, hogy igenis fontos, hogy tisztázzunk bizonyos dolgokat ebben a javaslatban. Mind annak tekintetében, hogy eddig mit kellett volna tennünk, eh, a felelős és fenntartható turizmus tekintetében, és némely aktuálisabb kérdésben. Tehát úgy gondoljuk, hogy sürgős feladat számunkra Európát eh, a világ turisztikai térképén destinációként tartani, hiszen vannak olyan destinációk, amelyek egyre eh, vonzóbbá válnak, és hm, oda kell figyelni, hogy versenyképesek maradjunk, hiszen a turizmus, mint iparág, nagyon gyorsan változik, és ezzel bizony lépést kell tartanunk. És ezért szükséges, hogy figyelembe vegyünk az eddig meghatározott célkitűzéseket, illetve a kívásokat. Az akadályok egy része tagadhatatlanul pénzügyi, és szeretném használ, ha kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, hogy a működési struktúrákat megerősítsük. Azokat a struktúrákat, amelyek támogatják a turizmust. És ha azt mondjuk, hogy ez egy stratégiai iparág, akkor legyünk következetesek, és a bizottságnak is tessék támogatni. A turizmus több alágból áll össze, nagyon szerteágazó területről beszélünk, és lehetetlen egyetlen javaslatba mindezt belesűríteni. Tehát úgy gondolom, hogy szerencsésebb ezek, ezen dolgok némelyikére koncentrálni, amelyeket stratégiai fontosságúnak tekintünk. Az egyik ilyen pedig, amikor e, az, hogy Európát, mint turisztikai destinációt emeljük ki, Európát, mint márkát. Tehát nem azt mondjuk, hogy ezzel helyettesíteni kell azt a munkát, amit a tagállamok végeztek, de úgy gondoljuk, hogy elő kell segíteni az együttműködést, beszéltünk a meghallgatáson a, az állami és a magánszéra közötti együttműködésről, olyan termékekről, amelyek páneurópaiak lehetnek, de legalábbis nemzetek közötti, nem transnacionálisak. További célkitűzés a az idénymentesítés, és ezt úgy lehet elérni, hogy figyelembe veszünk különböző célcsoportokat, például az időseket és a fiatalokat. Aztán oda kell figyelnünk a minőségre, minőségi állásokra azért, hogy fejlődjön a fogyasztóvédelem, illetve a, a, a képzés és oktatás. Fontos, hogy a turizmus fenntartható és felelős legyen, és az is fontos, hogy figyelembe vegyük az, az intelligens destinációkat, a kiváló európai destinációkat, ahol megfelelően használják az adott releváns előforrásokat, és jól gazdálkodnak a, a természeti erőforrásokat, különösen hegyekben, illetve tengerparti területeken. Úgy gondolom, hogy támogathatjuk a bicikli hálózatokat is. Aztán ami nagyon fontos, az újonnan fel, felmerült megosztáson alapuló gazdaság. Ezt is hallottuk a meghallgatáson. Nagyon aktuális kérdés ez, hiszen ezt láttuk az olaszországi expón is. Nagyon hasznos volt, hiszen segített az, az igények kielégítésében. És így fel tudjuk mérni a különböző helyek tulajdonságait, hogy melyik milyen. De az is tagadhatatlan, hogy elhangzott kritika is, hiszen néhányak szemében ez tisztességtelen versenyt jelent. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy amikor valamit megosztunk, nem hivatásos, professzionális módon, akkor ez, ez, ez egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. De abban a pillanatban, hogy ez egy professzionális tevékenység válik, akkor erre már igenis szabályozást kell találni. Ugyanúgy, ahogy minden jövedelemtermelő tevékenységre. És akkor itt felmerülnek az adózási kérdések, hiszen minden olyan tevékenység, amely jövedelmet generál, az arra vonatkoznak adóssági, adózási szabályok. Aztán kell végezni gazdasági hatást, hatástanulmányokat, hogy milyen hatása lesz ezeknek a fogyasztókra. És aztán itt van a digitalizáció kérdése is. Ez is új dolog, új téma. Tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy hálózatokhoz hozzáférjünk, olyanokhoz, azokhoz, amelyeken a legtöbb turista megtalálja a nyaralásához a, a, a helyet és a, a, az eszközt de nem szabad ennek a piacnak az előretülésével a, a hagyományos üzemeltetőket, úti, ö, utazási irodákat ö, gyengíteni. Tehát oda kell figyelni mind a két félre, ahhoz, hogy a maga az egész tudjon növekedni, akkor, amikor európai projektekről és európai finanszírozásról beszélünk. A digitalizációnál beszélünk jegyekről, több információra és nagyobb hatékonyságra van szükség. Úgy gondolom, hogy szükséges, oda, hogy odafigyeljünk a roaming díjakra, és arra, hogy ingyenes wifi-t biztosítsanak, főleg ami a köz elérhetőséget illeti. A széles sávot, sáv biztosítása vidéki és perifériás területeken. Aztán itt van a hozzáférés. Még mindig nagyon alacsony az aránya a turistáknak, azon turistáknak, akik tömegközlekedést vesznek igénybe, amikor nyaralni mennek. De ugyanakkor a megközelíthetőség nagyon fontos, nem csak a fogyatékkal élők számára, hanem hanem mozgásában korlátozott, akinek csak mondjuk átmenetileg van valamiféle mobilitási problémája, és itt nagyon fontos, hogy itt megfelelő szolgáltatásokat nyújtunk. de ez nem csak feladat, hanem lehetőség, és nem szabad ezt elhanyagolnunk. És akkor ezzel a végére értem, és akkor hagyom, meghagyom az időt más hozzászólók számára is, és nyilvánvalóan minden javaslatnak örülök, hiszen nagyon szertágazó a téma, tehát biztos vagyok benne, hogy mindenféle más véleményt is be fogok tudni építeni. Elnök, köszönöm szépen, és mielőtt tovább megyünk, szeretnék egy ö, csoportot köszönteni körünkben, ö, amelyet Kurt Fleckenstein kollégán hívott meg, ö, az a European Transport Works Federation ö, 16 kollégája. Ö, szeretettel köszöntjük őket. Und wir sind ein bisschen jetzt in Zeit. Nos, egy kicsit kezdünk kifutni az időből, úgyhogy először az Ernyék előadónak két, két percre adom meg a szót, út pedig Claudia Montero Diagéja lesz. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is megköszönjük az előadónak a kemény munkát, számos kérdése foglalkozott, említette a megosztott gazdaságot, a digitalizációt, a turizmust. Néhány dolgot szeretnék hozzátenni, amelyeket fontosnak tartok. Először is a tengerparti és tengeri turizmus. Miért? Mert alapvető pillére ez a kék gazdaságnak, és azt gondolom, hogy E, kézzelfogható akcióterre van szükség, egyetemű célkitűzésekkel, egyetemű határidőkkel. A tengerparti és tengeri turizmus munkahelyet teremt legalább 30 ezer embernek, és ezért nagyon fontos terület. Az európai turi, e, turista vállalkozások e, harmada szorosan kapcsolódik a tengeri turizmushoz. Ezekről szólva nagyon fontosak ezek például a tengeri hajóutak és egyéb ilyen kérdések tekintetében, és számos különféle szemponttól is kell itt foglalkozni, amelyek transnacionális stratégiákat tesznek szüksége, szükségesé azért, hogy a helyi közösségek öm, is szerepet játszhassanak ebben a gazdaságban. A második dolog, amit említeni akartam, inkább a bizottságnak szól. Végig kéne gondolni azt, hogy nem kéne egy szemináriumot rendezni a különféle tagállamok számára, különösen azok számára, akik tengerparti területen érdekeltek, e, és egy pán-európai dialógust indítani be e, a hosszú távú stratégia kialakítása érdekében. És végül, meg, továbbra is a e, tengerparti turizmusról szólva, e, a legtávolabbi területekről is szólni kell akkor, amikor a tengeri és légi közlekedésről van szó. Van szó. Nagyon fontos a eső területek számára, és nem is szabad róluk el, el, elfelejtkezni. És elnök úr, a következő MFF e, több éves pénzügyi keret területen belül is kéne a turizmusról szólni, és arról, hogy mennyi munkahelyet teremt. Említettük a kiváló ö, úti célokat, megbeszéltük a ppp lehetőségét, azt kell elérni, hogy meg is történjenek, hiszen nem köthetjük meg a saját kezünket, és nem hagyatkozhatunk kizárólag a közpénzekre, be kell vonni a magántőkét is. Remélem, hogy ez meg is történik, és remélem, hogy sikerül olyan állapotot elérni, ami, ami, ami, aminek keretében mindenki utazhat Európában. Kozmász Lotowski. Köszönöm szépen, Kozmász Lotowski következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. A pani poseł dziękuję za przygotowanie sprawozdania, bowiem... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Üdvözlöm ezt a jelentést. A turizmus nagyon fontos minden tagállam számára, új ötleteket keresünk, amelyek segítségével Európa továbbra is első számú turisztika destináció maradjon. Természetesen nem szabad elaludnunk, és az innovációval neképpen lépést kell tartanunk. De, mindes, de ennek ellenére nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bizottság tényleg elég kellően gyorsan tud leállni, reagálni. A, az a bürokrácia, amely eszünkbe jut, amikor a EU-ra gondolunk, akkor azt gondolom, hogy inkább koordinátori szerepet várunk a bizottságtól, nem pedig egy jogalkotóit. És nagyon fontos dolog a fogyasztók védelme új eszközök és új módokat kell találnunk arra, hogy hogyan tudjuk megvédeni a fogyasztókat. És mivel új termékek vannak, új turisztikai eszközök, ezek új módon képesek a fogyasztókat megkárosítani. És nem hagyhatjuk, hogy, hogy a nemzeti jogban vagy adózási jogban jogi kiskapuk jöjjenek létre. És nem szabad elfelelkeznünk azokról a régiókról sem, amelyek kevésbé kedvelt turisztikai célpontok. De egész Európában lehet találni olyan célpontot, amelyet kedvelnek a turisták, annak ellenére, hogy nem tengerparton fekszik. Például családi panziók, családi gazdaságok, amelyek kimondottan speciális turisztikai destinációk, ahová nagyon, elő, nagyon nagy előszeretettel mennek a turisták, hiszen itt ismerked, megismerkednek a helyi sajátosságokkal és kultúrával. És nagyon sokszor ilyen helyzetekben nem is tudják a tulajdonosok és az üzemeltetők, hogy hogyan tudják magukat a piacon pozícionálni. Ha pedig a globális piacon szeretünk érvényesülni, akkor az ezeket a kis destinációkat is támogatni kell. Éppen ezért a szociális és a klíma aspektusokat nem kellően vettük figyelembe. Természetesen ezek is fontosak, de, ter, de, de soha nem szabad, hogy ezekre hivatkozva a különböző iparágak között közötti vitát vagy versenyt, ellentétet e, erősítsük, mert ez olyan lenne, mint hogyha még egy frontot nyitnánk, ahol a turizmusnak küzdenie kell. Tehát épp ennek szellemében nyitott, nyújtottam be a módosítóimat. Elnök, köszönöm szépen, Júzó, tiéd a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE frakció nevében Szeretném én is támogatásomat kifejezni ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és de mondta asszony munkáját, azt hiszem tényleg csak dicsérő szavakkal illethetjük. Hangsúlyoznám annak fontosságát, hogy az idegen forgalmat az európai értékek cseréjében kiaknázzuk. A jelentés bevezető szakaszában szerintem nagyobb mértékben is utaltánk arra, hogy az európai értékek normák, elvek terjesztésében világszerte mennyire fontos szerepet játszott az idegenforgalom. Új fejlemények kell is szembe kell néznünk, az új gazdaság és az új eh, fajta turizmus, eh, a megosztásra épülő eh, gazdaság meg kell, hogy jelenjen az új idegenforgalmi politikánkban is. Rugalmasabb, kiegyensúlyozottabb keretre van szükség ezen gazdaság működéséhez, amely új lehetőségeket jelenthet. A digitalizáció, a digitális napirend, a digitális lehetőségek kiaknázását különösen támogatom az idegenforgalomban, főként hangsúlyozva azt, hogy a digitális gazdaság, illetve a szélesávú internet manapság már milyen fontos, minden turizmusban rejlő lehetőség kiaknázása ennélkül elképzelhetetlen. Nem csak a szélesávú lefedettség beli különbségek csökkentésére gondolok itt, hanem a, a, az elszigetelt hegyi vagy hegyi területek vagy szigetek ellátottságán kell javítanak. Köszönöm szépen, Fiszmel Kilolunk következik. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmondhatom, hogy a mi, a GUE, a GUE árnyék előadója mit eh, mondott el, ő sajnos másik eh, ülésre kellett elmennie. De mondta asszony eh, jelentését a parlament figyelmbe fogjuk ajánlani, a turizmus nagyon fontos európai számára, nagyon fontos, hogy a minőséget fokozzuk, és fejlesztjük a munkavállalói körülményeket, munkavállalói jogok figyelembe tartását, hozzájárjunk az EU GDP-hez, ezt az, ezt az ágazatot érinti leginkább a munkahelyek bizonytalansága. A jelentéstervezet felhívja figyelmet Youth terrorism, we would also... Szeretnénk a uh, infrastruktúrák akadálymentesítését elérni, ezért módosítókat fogunk benyújtani, azért, hogy a turista létesítményeket elérhetővé tegyék a fogyatékossággal élők számára. Ami a turizmus finanszírozását illeti, azt gondoljuk, hogy fejleszteni kell, információra van szükség azért, hogy az érintett felek hozzáférjenek a támogatásokhoz, Eh, ugyanígy a KKV-k és a eh, civil szervezetek számára. Végül, de nem utolsó sorban a bizottságnak eh, nagyobb átláthatóságot kell biztosítania kell az EU, EU e eszközök felhasználásában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Keith Taylor következik. Nos. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Jill Evans a zöld ennék előadó nevében szeretnék hozzászólni, aki nyilván árnyék előadóként most valami árnyékos helyen jól érzi magát. De komolyra fordítva a szót, köszönöm a kollégának, azt hiszem, hogy sok kérdésben egyetértésben vagyunk. Főként a tekintetben, hogy azt várjuk az Európai Bizottságtól, azt várjuk, hogy az adatgyűjtéssel kapcsolatban világítson el, hogy az idegenforgalmi statisztikákhoz hogyan jutott pontosan. A természeti örökség, a biodiverzitás védelme, mennyire fontos a turizmus számára, azt az előadó is elmondta, éppen ezért a tagállamokat és a regionális szerveket arra kell biztatni, hogy az ökoturizmust támogassák, illetve az infrastruktúrás fejlesztésében a környezetvédelmi jogszabályokat nagyon tartsák figyelem előtt. A partmenti területek, a hegyi területek, az, a szigetek nagy mértékben függnek az idegenforgalmi bevételektől, és az éghajlatváltozás is őket érintheti elsőként, éppen ezért úgy véljük, hogy az éghajlatvédelmi politikát mindenképpen be kell építeni a tagállami, illetve az európai közlekedési és idegenforgalmi politikákba. A városi turizmus egyre növekvő méreteket ölt, egyre jövedelmezőbb része az idegenforgalomnak. Éppen ezért az ilyen turisztikai központokban, látogatott célállomásokon, úti célokon javítani kell a közlekedésen. Ez mindenki számára jó, a turisták és a helyiek számára egyaránt előnyös fenntarthatósági igazolások vagy igazolványok mm, alapvetően olyan önkéntes eszközökön kell, hogy alapoljanak, amelyekről meg kellene, amelyeket meg kellene vizsgálni, hogy mik azok működnek, és mik azok, amelyeket esetleg tovább lehet vinni, javítani. Az Európai Úticél program keretében a bevált példák, a bevált gyakorlatok megosztása, az ilyenfajta csere, adatcsere, a tapasztalatok megosztása nagyon sokra, sokat segíthet mindannyiunknak. Fel kell szólítanunk mindenképpen az idegenforgalom aktív résztvevőit annak érdekében, hogy az eh, európai eh, kerékpár úthálózat fejlesztéshez eh, járuljanak hozzá. Itt van például a régi vasfüggöny folyosó, amelyben óriási potenciál rejlik. Elátszoktan. Köszönöm szépen. Most átadom a szót jut a kollégának. Nos, köszönöm szépen. Az én részemről szeretném az előadónak és az elő, árnyék előadónak a következőt mondani. Nagyon sok dolog döntő dologról, ami eh, meghatározza ebben a témában, erről már beszéltünk. Nagyon röviden arra szeretnék kitérni, erre a Branding Europe, eh, Európa márka, Európa márkájára kitérni. Nagyon fontos, hogy a tagállamok eh, megtalálják a maguk helyét, és nem akarják belátni, hogy a turizmus Európai Unióban, a turizmus Európai Unióban közösségi ügyként kellene fel, felfogni, hiszen az, aki Kínából, vagy tudom is én honnan jön Európába, akkor ők nem Európát látnak, hanem, hanem különböző országokat. Tehát éppen ezért nagyon támogatom, és várom ebben a tagállamok támogatását, hogy egy Európa márkát létrehozzunk. Az is nagyon fontos a digitalizáció tekintetében, ugye itt a különböző telekommunikációs e, hálózatok összekapcsolódásán is múlik. Jó példa a Baltikum, ahol az ember nagyon könnyen tud ingyen wifi-hez csatlakozni, de bizonyos országokban ez még alapjaiban sincsen meg, és ezen még nagyon sokat kell javítanunk. És szeretném végezetül azt mondani, hogy Tudom, hogy ez saját kezdeményezésű jelentés, amely a, amely a vízumokkal fog foglalkozni, és hogyha meggondoljuk, hogy a kínaiak egy százaléka nyaral külföldön, és látjuk, hogy itt micsoda potenciál van még turizmusban, akkor tényleg el kell gondolkodnunk azon, hogy a turizmus kapcsán is, hogy a turizmus kapcsán nem lehetne valamiféle egyszerűsítettebb vízum eljárás bevezetni, és ez megkönnyíteni a munkánkat is. Elnök, köszönöm szépen, Incájala Szender következik. Eh, köszönöm, elnök úr. Én is azt gondolom, hogy gratulálni kell de Monte asszonynak a nagyszerű jelentésért, ami egy olyan ágazattal foglalkozik, amely nagyon nagy jelentőséggel bír Európa számára, mégsem kap megfelelő figyelmet költségvetési vagy oktatási szempontból, valamint marketing szempontjából sem, amelynek hatalmas globális hatása lehetne. Néhány dolgot szeretnék hozzáfűzni a hallottakhoz. az Európa kiváló cél, célpontok, úti célok nagyon jó kérdés, és zajlott egy kísérleti program is, a Kalipszó program névvel, Kalipszó kezdeményezés névvel, amely a szociális turizmussal foglalkozott. A Kalipszó programnak az volt a célja, hogy a turizmust az hátrányos helyzetű területeken segítse elő, valamint ar, azzal a célral, hogy olyan embereket vonjon be, akik olyan országokban laknak, akik ehhez, ehhez nem félnek hozzá. A bizottságtól kérnénk némi információt arról, hogy miként lehetett beépíteni a program potenciáját a jelenlegi e, turizmus stratégiába. Továbbá vannak egyéb jellegű turizmus fajták is, például a kerékpárházalat, a motorbiciklis turizmus, a gyalogos turizmus. Miként lehet azt elérni, hogy ezek a turizmus fajták is megfelelően biztonságosak legyenek? Hogyan védjük itt a fogyasztói jogokat, és ez kézben, kéz a kézben jár a turizmus csomag irányelvével is be kell építeni a fogyasztói jogokat ebbe a, e- ebbe a területben is, valamint a harmadik országokba irányuló turizmus területén is ugyanez a kérdés. Mivel a turizmus nem nagyon jól teljesít más országokban, turizmusban, egy, Tunéziában, Egyiptomban, ezért csereprogramokat kéne indítani velük. Köszönöm. Köszönöm. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Én is szeretnék köszönetet mondani Demonte asszonynak a nagyszerű és átfogó munkájáért, és három dolgot szeretnék hangsúlyozni, amelyet nagyon érdekesnek találtam. Az egyik az, hogy felszólították a bizottságot, hogy készítsen egy jelentést arról, hogy ezek az intézkedések 2010-ben milyen hatással jártak, hogyan valósították meg, és milyen tanulságokat lehet levonni aztán e, az Európa úti cél e, e, márkanév is nagyon fontos. Össze kell fogni a tagállamnak azért, hogy ez egy márkanév legyen, sajátságos és nagyon nagyértékű márkanév. És az utolsó dolog, a munkavállalói körülmények, hiszen minőségi turizmusról van, beszélünk, és hogyha ezt szeretnénk követni, akkor akkor magasan képzett emberekre van szükség az ágazatban, amire hivatkozni kéne. A kulturális örökségek, eltérő kulturális örökségek, és beszélhetnénk a kulturális turisztikai örökségről is, hiszen a turizmus 40%-a kulturális helyszínekre irányul. Láthatják, hogy mennyire fontos ez az európai turizmusban is. Aztán van a vidéki turizmus is amely most robbanásszerű fejlődésen megy át, ezért nagyon fontos, hogy támogassuk, hiszen a gazdák nagyon, nagyon alacsony jövedelme, és köszönöm de mondta munkáját. hogy munkáját. Köszönöm szépen, most Pavel Delicka következik. Uh, thank you, uh, Köszönöm, elnök úr. Csak röviden tényleg, hiszen alapvetően amit a liberális frakció nevében kollégám mondott, azzal nagyrészt egyetértek. Valamit azonban hangsúlyoznék, amit elmondott a kollega is. A digitalizáció és az idegenforgalom összefüggésével kapcsolatban eh, nem szabad itt elfelejtenünk, hogy a roaming díjak, tehát a barangási díjak, illetve a netsemlegesség terén még sok a valunk, még meg kell vívnunk egy-két csatát. A hitelességünk forog itt kockán. Beszélhetünk digitalizációról, de hogyha a folyamatban lévő ügyeket nem tudjuk lezárni, akkor a hitelességünknek lőttek. Ezért ez ügyben teljes messzélséggel támogatom az előadónkat. Köszönöm szépen. Nos, a, először is közösségi szinten kell azzal foglalkozni, amivel mindenki egyénileg már foglalkozott. Itt van például a keleti tenger. Mindenki a maga részét erőlteti, és azt próbálja a piacra dobni. A Duna stratégia jó példa erre, és azt gondolom, hogy itt arra látunk példát, amikor határon átnyúlóan tudunk összefogni. A biciklis turizmus, végeztem egy kis kutatást, 44 milliárd euróbevételt generál, pontosan ugyanannyit, mint a hosszú hajótak. Hogyha 20 milliót szeretnék költeni a bicikliutakra, holott ugyanakkora a környezeti a gazdasági hatása, mint a nagy léptékű turisztikai projekteknek. És ez nem csak környezeti, hanem ö, gazdasági szempontból is érdekes. Ráadásul egészségi szempontból, hiszen a, aki biciklizik, az öt évvel ö, többet fog élni, mint az, aki nem biciklizik. Ez pontosan így van. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni. Nagyon érdekes, hogy bizonyos területeket fejlesztünk, például a keleti tengernél, hogy két-három hónapig tart a szezon. Viszont bicikli szezon az ki lehet terjeszteni 9-10 hónapra is, hogyha erősítjük ennek az infrastruktúráját, akkor ezt, még, ezt tényleg ki lehetne használni. Egy hátránya van, ugye vannak európai pénzek elérhetőek a, a, a, az autópályákra, de hogyha, de hogyha odén megyek 30 kilométerrel, ahol mondjuk sokkal több a bicikliút, ott már el csúszik jobbra-balra a pénz, és ezt sokkal aktívabban kell alakítanunk, hogy oké, okay, azt mondjuk, hogy nem a bicikli útat, nem az autóút mellé tesszük, hanem mellette, hanem 20 kilométerrel odébb visszük, hiszen senki nem akar autóút mellett biciklizni, és aki fogogázokat szagolgatni. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadónak, és megadom a bizottságnak a szót. Hol van a bizottság képviselője? Nos, tessék. Oui, merci beaucoup. <coughs> Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Demonte asszonynak a jelentéséért. Teljes mértékben osztjuk a megközelítését. Vannak kulcsfontosságú témák, például az, hogy a versenyképességét ennek az ágazatnak meg kell erősíteni, illetve eh, hogy jobban kell felhasználni az európai alapokat, gondolok itt külsős, különösen a strukturális alapra, például a képzési programokon keresztül. A digitalizáció előtérbe helyezése ugyanilyen fontos téma. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy az Európai Bizottságnak esze ágában sincsen idegenforgalmi ágazat terén hátramenetbe kapcsolni, visszafelé lépni. Nem, nagyon fontos ágazat az idegenforgalom, és tudjuk, hogy a közlekedési építőipar, luxuscikkek és így tovább, és így tovább ezeket hogyan érintette a gazdasági válság. Most azonban éppen ezért a digitalizáció, az innováció, az újítás, a képzés, a fejlesztés az egyetlen kivezető út ebből. A kreatív és kulturális ágazattal fenntartott kapcsolatokat is erősíteni kell, hiszen ez szorosan kötődik az idegenforgalomhoz, akár csak eh, az eh, a többi ágazat, amelyre utaltam. Hogyha az elkövetkezendő években Európa egészében, nem csak déli államokban, és főként a fiatalok számára munkahelyeket tudunk teremteni, akkor az az idegenforgalomban keresendő, ezért olyan fontos, hogy regionális, nemzeti, hanem európai szinten is egy megfelelő politikát gyártsunk ehhez, ebben számítunk az önök segítségére. Tényleg csak nagyon gyorsan, amelyekre utaltak, először is osztjuk teljes mértékben azt a véleményüket, hogy szükség van Európa első számú úti célként történő megjelenítését megerősíteni. Itt valóban igazi promócióra van szükség, nem csak Rómára és Párizsra kell gondolni, gond kell, hogy gondoljanak a világon az emberek, amikor Európát említjük. Lássuk, csak, nézzük csak meg, hogy a, a, amerikaiak mi pénzt fordítanak az idegenforgalom népszerűsítésére, hogy Amerikában hozzák az turistákat, erre van szükség itt is. Ami pedig a, a az idegen forgalom mennyire bizonyos szezonokhoz kötődik. Nos, a szezonalitás csökkentető, lássuk csak be azt is, hogy például nézzük meg, hogy a, a kínai turisták az év gyakorlatilag egész évben érkeznek. A kerékpározás valóban fontos, nagyon sokat segíthet, osztjuk azt a véleményt, hogy az éghajlatváltozás nem hagy érintetlenül az idegenforgalmat, éppen ezért a strukturális alapokat is jobban kellene felhasználni, például az energetikai programokkal összekapcsolva. Szerintem a két, így két legyet üthetünk egy csapásra. Itt nagyon sok energiát spórolhatunk, és az emissziót is csökkenthetjük egy csapásra. Ezek olyan célok, amelyek azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos, például az változás elleni harc, szóval ha ezzel erősíthetjük egy füst alatt. Ami a tengeri turizmust illeti, igen, egy fontos alágazatról a szektorról van szó. 2014-ben egy cselekvési tervet hozunk nyilvánosságra e területen. Az ágazat stakeholdereivel, tehát az érintettekkel, a szereplőkkel mindenképpen valamiféle szemináriumban vagy más keretben érdemes ezügyben még ötletből szézni. regionális alapok és az idegenforgalom összefüggésein nos, a tőlünk terhető mértékben vállaljuk azt, hogy megvizsgáljuk, eh, hogy a regionális alapokat, eh, amelyek olyan nagy részét teszik ki az európai költségvetésnek, hogyan lehet eh, jobban felhasználni, hiszen ezek persze regionális döntések, nem döntünk arról pontosan mire használják ezeket a pénzeket. Fontos figyelemmel követni ezen pénzek felhasználását, és azt vizsgálni, hogy ha az idegenforgalomba fektetünk pénzeket a regionális alapokból, akkor az a munkahelyteremtésre és a helyi gazdaságra milyen hatással van. Sur les visas, excusez-moi. Sur les visas, on, on partage aussi que c'est une priorité absolue. Comme vous le savez, vízumokkal kapcsolatban a vízakönnyítés valóban fontos. Egy tanulmányt is végeztünk, egy hatástanulmányt, amely azt vizsgálja, hogy például a kínaiak szemére a vízumkönnyítés az hogyan járulhat hozzá az európai idegenforgalom felfutásához. Bilbao Barandika asszony a Kalipszóval kapcsolatban, nos, ha hangsúlyoznám, hogy a Kalipszó folytatódik, és továbbra is finanszírozzuk a Kalipszó programot a COSME keretében. Ezt vállalta a biztosunk is. Azt hiszem, hogy nem élnék tovább vissza a bizalmukkal, annyit szerettem volna tényleg csak dióhéjban elmondani. Köszönöm szépen, és akkor visszaadom a szót az előadónak, Izabelnek. Eh, grazie, davvero. Köszönöm szépen, az árnyék előadóknak, a kollégáknak és a bizottságnak is a hozzászólását. Örömmel láttam, hogy hány különféle, mennyi különféle témában együtt egyetértünk, és milyen szívesen keresnek megoldásokat az új gondolatokra, különösen a kez, eh, az első kijelentésekre gondolok, amely, amely a tengeri és tengerparti turizmussal foglalkozás, amely nagyon sokban hozzájárul a turizmus eh, bevételez, bevételéhez, és a kulturális turizmus is. Általában mondva, hogy egy kicsit többet tudunk tenni azért, hogy kiemeljük, hogy mennyire egyedi Európa, akkor ez a kulturális különbség az, amely ezt lehetővé teszi a határokon átvonuló turizmus pedig eh, nagyon vonzó, vonzó eh, lehet, hiszen ez olyan terület, ahol együtt tudunk működni azért, hogy egy, egyedivé, tegyünk Euró, egy, egyedivé tegyük Európát. A munka persze, eh, a veszélyes munkahelyekkel persze foglalkozni kell, és folyamatos képzést kell nyújtani az itt dolgozóknak, és esetleg fokozni kéne a szezonán, szezonon kívüli munkahelyi lehetőségeket. Sokan foglalkoztak a digitalizálás lehetőségeivel, a, elmondták, hogy a roaming mennyire, a barangolási díjak mennyire akadályt jelentenek a turizmus útjában. Valóban én ezzel nem foglalkoztam, mégis fontos a kérdés. És amikor a turizmusról beszélünk, be, a bevezetőmben elmondtam, hogy mennyire fontos szerepet játszik ez a gazdaságban. Ez egy olyan ágazat, amely szintén keresztül ment a válságon, de Európában nem annyira érintette az ágazatot, persze egyes tagállamokban kicsit jobban. Ezért a turizmusba történő befektetés hosszú távú befektetésnek minősülhet egy jó minő, működő gazdaságban. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását és tárgyaljuk a módosítókat. Köszönöm szépen. 24-ig, június 24-én 12 óráig lehet a módosítókat bejelenteni. Kérem, ezt tartsátok magotokat, és akkor rá is térhetünk a következő napirendi pontra, de megköszönöm a az előadónak és árnyék előadónak a munkáját és az eszmecserét. Nos, a következő pontunk kikötői szolgáltatások piacra utása, és látok itt olyan ö, hozzá, olyan vendéget, akinek nincsen ö, fülese, úgyhogy én azt javaslom, hogy valóban érdemben tudják követni ö, a vitát. Ö, felajánlom nekik, hogy foglalják el az itt látható üres helyeket. Ö, tehát kérek mindenkit, akinek nincsen ö, fülesek, kérem nyugodtan keresse magának egy olyan széket, ahol a majd a saját nyelvén hallgathatja, saját nyelvén hallgathatja az ülésben elhangzottakat. So, und wir sind... Nos, akkor most érdeklődéssel várjuk a következő előadón Knut Feckensteinnak a jelentését, akinek meg is adom a szót. Nos, köszönöm szépen, elnök úr. És ö, szeretném elmondani, az elmúlt ciklusban többször vitatkoztunk már erről a témáról, több mint 500 módosító érkezett a témában akkor, és 25 kompromisszumot fogadtunk el, és mégsem mentünk vele semmire. Ezeknek csak részben vettem figyelembe a jelentésemben. Valószínűleg ezek egy része lekerül a napirendről, de nem akartam minden kompromisszumot beleírni, mert úgy jártunk volna, hogy folttal foltozzuk a foltot, és kompromisszum kompromisszum hátán eltűnik a jelentés. A tanács álláspontját figyelembe vettem, bizonyos helyeken beépítettem, de elsősorban az volt számomra fontos, hogy az szerepeljen benne, hogy nekünk mi a fontos, és utána még mindig beszélhetünk a tanácssal. Ez, és ez a második a rangsorban az én szememben. főleg a holland képviselőkkel folytatott beszélgetéseim után. A harmadik fejezet az átláthatóság, illetve a finanszírozhatóság a negyedik fejezetben. A második fejezetben két alapvető változás van, amit mindjárt el is fogok mondani. A a piacra jutásra vonatkozó rendelkezések kiemelése, illetve a jó munkakörülményekre vonatkozó rész. Aztán a kikötő csomag 1, 2, 3, a, negyed, a harmadik pedig negatív hatással lenne. A második fejezetben sikerült pozitívan elérni azt, ami hasznos lesz. Most akkor hadd térjek rá a részletekre. Piacra jutás most már nem része a rendeletnek, a fejezetet töröltük. A kikötőkben sok különböző szervezeti formában oldják meg az irányítás is. Senkire nem akarunk ráerőltetni valamiféle működésű modent, hanem rábízzuk a tagállamokra, hogy ezeket a szolgálatokat szabadon hogyan szabályozzák, ezek szabad szolgáltatások. De a második fejezete senki nem volt igazából elégedett, az egyiknek túl kevés volt, a másiknak túl sok volt. És igazából az elmúlt időben folytatott viták sok hozzáadott értéket nem, teki, nem teremtettek. És éppen ezért örülök, hogy Busz biztos asszonynal tudtam beszélni, és bizonyos dolgokban megállapított, megállapodtunk a pénzügyi átláthatósággal kapcsolatban harmadik fejezetben az egész rendelet azért született, hogy a versenyképességet javítsuk. De hogyha a versenyképesség javításáról beszélünk, akkor arról is kell beszélnünk, hogy javítjuk a munkafeltételeket, és egy és erős szociális párbeszédet folytatunk. A kikötői dolgozók munkakörülményeinek romlásáról tudunk beszélni és a munkájuk nehézségéről pont azért, mert nincsenek megfelelően képesítve, kiképezve. És az elfogadhatatlan, hogy ö, sorba, hosszú sorokban állnak az emberek a kikötöknél, hogy egy hétre, pár hónapra valami munkát kapjanak. Itt az ideje, hogy minden szereplőt felszólítsunk arra, hogy teremtsünk teljesen új helyzetet, húzzunk egy vonalat és lépjünk tovább. Kell pénzt teremteni a képzésekre, a az állami szereplőkre, a privát befektetőkre vonatkozóan, és szociális dialógust kell folytatni az egyes tagállamokon belül is azért, hogy biztos munkahelyeket tudjunk biztosítani. Vannak olyan problémák, amelyeket ez a rendelet nem tud orvosolni, de legalábbis ezekkel valamilyen valamilyen szinten tudunk foglalkozni, amiből az emberek látják, hogy igenis fontosak ezek és várjuk, hogy ők is hozzátegyék a magukét a problémák megoldásához. A, az átláthatóság nagyon fontos az állami támogatások kérdése. Az, hogy itt pénzügy, állami pénzre is szükség van, az kétségtelen. Viszont ahol, ahol állami pénz van, ott ez automatikusan megjelenik a pénzügyi átláthatóság. Viszont vannak vannak olyan szabályok, amelyek mindenre vonat, minden, mindegy, hogy milyen finanszírozás, akkor is vonatkoznak. És a kritériumok, amelyek, azok a kritériumok, amelyek mentén az, a kikötők az egyes tárgyalásaikat folytatják, azok rájuk is vonatkoznak, nem csak másokra. A versenyképességi főigazgatóság kilátásba helyezte, hogy az idei év végéig egy első körös tervezetet fog letenni az asztalra a csoportmentességek kérdéséről. És ebben szerepelni fog az, hogy ez, és ez jó, eddig szép és jó, a kérdés az, hogy mi lesz benne ebben az átdolgozott változatban. Hogy hogy állunk a befektetésekkel, itt nem kivenni akarunk, hanem azt akarjuk elérni, hogy a kikötői infrastruktúra egy bizonyos szinten állami közinfrastruktúrává is váljon az vannak olyan vannak olyan kikötőmek, amelyek igenis hozzáadott értéket tudnak teremteni. Nincs semmi értelme annak, hogy valaki Madridban döntsön arról, hogy hogyan költsék el a pénzt a barcelonai kikötőben, ráadásul fél évre előre. A kikötőknek szükségük van ezekre a pénzekre azért, hogy saját stratégiát tudjanak kialakítani, saját céljaikat meg tudják valósítani. Éppen ezért ezeknek a dolgoknak a saját kezükben, az ő kezükben kell lenniük. Ez nem a langyos víz, de minden esetre szerepel eh, az anyagban. Eh, szükséges a felügyelet és szükséges a konzultáció. Nincsen olyan recept, ami mindenkinek ízleni fog. A konzultációk során meg megfelelően kell beszélni a, az állami pénzekre vonatkozó szabályozásról. És természetes, hogy kell, kell, hogy legyen egy felügyelet, ahová panaszokkal lehet fordulni. Nagyon sok országban ez a helyzet, hogy és ez mindegy, hogy ez egy bíróság vagy egy minisztérium, azt nem mi mondjuk meg, ne, nem nekünk kell megmondani, hanem csak annyit, hogy kell, hogy legyen egy olyan hely, fórum, testület, ahová panaszsal, kifogással lehet fordulni. És akkor szeretném végezetül megköszönni mindenkinek, aki ö, óvatosan ugyan, de ö, kaptak, kaptam vissza jelzést, és lekaptam több frakciótól nagyon konstruktív javaslatokat, mert úgy gondolják, hogy a javaslatnak az iránya megfelel az ő elképzeléseiknek, és most itt nem nevezném meg az egyes frakciókat. Szeretném az árnyék előadónak megköszönni azt a kiváló munkát, amelyet együtt tudtunk végezni, és tényleg utolsó sorban a június 20 kettedike a módosítás, módosító határidő. Úgy gondolta, hallottam, hogy van egy javaslat arra, hogy ezt egy héttel halasszuk el. Ezzel hajlamos vagyok egyetérteni, mert hogy tényleg elég kevés az idő. Az utolsó találkozásunkkor az árnyék előadóval be, ez már felmerült, hogy ahhoz, hogy a kompromisszumokat jól ki tudjuk dolgozni, szükségünk lesz a nyári szünetre. Én ezzel egyetértek, és mindenkinek köszönöm az eddigi munkáját, és biztos vagyok benne, hogy az egyes változtatások, módosítások ellenére is valami értelmeset tudunk az asztalra letenni. Köszönöm. Vielen Dank, Knut. Köszönöm szépen Knut Fleckensteinnak. És akkor most megadom a szót a többieknek. Elég sokan kérték a szót, tehát sajnos itt is két percre kell szorítanom a hozzászólást. Elizabeth Fossenberg G. a szó elsőként. Köszönöm. Köszönöm szépen, próbálom tartani ezt az időt. Az előadó nagyszerű munkát végzett, észszerű megoldást javasolt. Szerintem nagyon óvatos, jól végig gondolt álláspont, amitől azonban szeretnénk eltérni egy kicsit. Felismerjük az át, azt, hogy az átláthatóság nagyon fontos, hiszen az elősegíti az Európai Unión belüli versenyt, és elősegíti a beruházási versenyeket, amely mindenkinek a javára válik nagyon szorosan kapcsolódik ez a piachoz való hozzáféréshez is, és ebben eltér a véleményünk, hiszen a, kiindulva a, a most folyó tárgyalásokból azt gondolom, hogy lesz egy, le, fogunk majd találkozni, összejönnek az álláspontjaink. A munka feltételekkel kapcsolatban szerintem nem szerepel minden a rendeletekben, hiszen ezek a társadalmi pár, szociális párbeszédek eredményesebben egyetértünk, azonban nagyon óvatosan kell eljárnunk, hiszen időnként konfliktusok lépnek fel a szubszidiaritások kérdésében. Egyetértünk abban, amit az előadó a rendeletekről és a technikai szempontokról mondott, és amit a szolgáltatókat illeti, valóban kritériumok kellenek, de ezek a kritériumok a mi meglátásunkban részét kell, hogy képezzék egy egységes rendszernek, amelyben nem tesznek különbséget, amely később problémát okozhat. Hetes cikkre térek rá, illetve ennek a ö, módosítására. Itt meg kell nézni azokat az átláthatósági minimális követelményeket, amelyek egy, a szolgáltatók kiválasztásával foglalkozik. Kérek még pár percet, mert hogyha ezt megtesszük, akkor kockáztatjuk a felülvizsgálatok lehetőségét. Kikötői díjak kérésében azt a kikötői hatóságnak kell meghatároznia, lehet az a vezetői hatóság, vagy felelős hatóság, meg kell tagáll- hallgatnunk a tagállamokat, hogy mit akarnak ebben. Van még egy dolog, a kisebb kikötők kérdése. Meg kell hát, nézni, hogy ott mi történik, hiszen ők kisebb forgalmat bonyolítanak, tehát lehet, hogy aránytalanul veszek az ő forgalmukat figyelembe. Ami pedig a független hatóságot illeti, nagyon fontos, ezért beszélek ilyen gyorsan, hogy egy, ebben nem értünk egyet, az az érzésünk, hogy tagállamok um, már meglévő testületeken szere, keresztül szeretnék ezt a felelősséget gyakorolni, összefoglalásként pedig szeretném meg, megköszönni az előadó munkáját, folytatjuk az együttműködést, és folytatjuk az időrendet is, amit nekünk megállapítottak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Fandálen a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Én támogatom ezt a nagyon realista megfogalmazást, és tudom, hogy amikor pénzügyi átláthatóságról beszélünk, tudjuk, hogy vannak olyan kikötők Európában, amely nagyon, amelyben nagyon sok nem hivatalos finanszírozás történik, és nem átlátható, és nem lehetséges um, tisztességes feltételeket teremteni. Ennél sokkal több átláthatóságra van szükség. Van ám feszültség is a kérdésben, eh, ami a bizottság általános eh, javaslatait illeti az állami támogatásról, és ezt említette az előadó is. Megkérdezem a bizottságtól, hogy vajon meg tudná-e magyarázni ezt a javaslatot, hiszen a verseny kérdés versenyfőigazgatását dönti majd el, hogy mi történik, hiszen nagyon sok a feszültség ezen a területen, hogy miként lehet ezt elintézni. Elnök úr, mi magunk is benyújtunk néhány módosítót, például a szolgáltatásokkal kapcsolatban, hogy lehetővé tegyük, hogy a hajók e, biztonságosan hajózhassanak be és ki, nem szeretnénk itt megtakarításokat eszközölni, és lesz majd egy javaslatom is, ami pedig a beavatkozást illeti és annak az elhalasztását. Szerintem szükségünk van néhány hétre, hogy kidolgozzuk a módosítónkat. Én tudni az elnök úrtól, úrtól hogy ez le, valós elképzelések. Köszönöm szépen. Meissner. Köszönöm szépen, köszönöm Meissner. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Kortnak, mint előadónak. Azt gondolom, jól sikerült, hogy összehasonlítsuk azzal, ami előzőleg itt volt az asztalunkon, és közelebb értünk a megoldáshoz. Ez látszik a bizottság javaslatából is, a, és a tanács véleményéből is. Szeretném csatlakozni az a véleményhez, hogy több időre van szükségünk ezekhez a módosítóhoz. Egészen eddig klasszul állunk, álltunk az idővel, de azt gondolom, hogy amikor a pénzügyi átláthatóságra az koncentrálok, az nagyon fontos és helyes, pontosan erre van szükség. Olyan játékszabályokat szeretnénk, ami mindenkire vonatkozik. Ami a második fejezetet illeti, ami a piaci, piacra jutást illeti, úgy gondolom, hogy e, itt ez nem e, ebből ellenzendő, de piacra jutást e, sok tekintetben szabályozni kell, viszont a kikötők valóban mások, máshogyan működnek, vannak privát kikötők, akár Angliában, vannak állami kikötők, tehát nagyon eltérőek a helyzetek, és nekem nagyon fontos, hogy itt végre olyan rendeletről van szó, a minden jól működő kikötőnek lehetővé teszi a munkát. Ami az munkakörülményeket, munkakörülményeket és a kiképzéseket illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy a hogy amikor új szolgáltató van, akkor az előző garnitúra munkavállalót át kelljen venni. Ezt azt gondolom, hogy egy picit át kell dolgozni. Megnéztem a bizottsági javaslatot, a 26-os preambulum bekezdésben a koncesziós eljárások, koncesziós szerződésos beszél, ez nem mindig van így. Aztán ami tetszik a tanács, a négyes cikkben a tanácsnak a meglátása, hogy a kikötői szolgáltatásokat mindenki számára elérhetővé kell tenni, és ezt leginkább úgy, hogy ez mindenki számára, tehát ne lehessen mazsolázgatni, kiválogatni, és tudom, már jön a kalapács, de utolsó mondat, ami pedig a felügyeleti szervet illeti, nekem nagyon bonyolultnak tűnik a bizottsági megfogalmazás, szerintem a tanács megfogalmazása sokkal jobb, és az előadóval együtt sokkal pragmatikusan megközelítést alkalmazott. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Szeretnénk mi is üdvözölni ezeket a pozitív változásokat, amelyek szerepelnek ebben a jelentésben. Különös tekintettel a piaci hozzáférésre illetve a nem piaci hozzáférés, amely a szövegben szerepel. Ne felejtsük el, az elmúlt három hónapban hárman vesztették életüket Európa kikötőkben, azért, mert nem részesültek megfelelő képzésben, illetve nem voltak megfelelő biztonsági jobb intézkedések. Éppen ezért mi teljes mértékben támogatjuk Knut Fleckenstein eh, azon módosítóit, amelyek a munkahelyi eh, biztonság, a szociális párbeszéd és a munkavállalók jogai témájában kerültek benyújtásra. Az átláthatóság mindenek előtt ez a jelszónk, de nem szabad ezt kifogásként használni arra, hogy a munkavállalók jogait megkurtítsuk, és ezáltal a gai biztonságot csökkentsük. Szívesen együttműködünk önökkel, önnel, Fleckenstein úr, annak érdekében, hogy tovább javítsunk a jelenlegi szövegjavaslaton. Uh, thanks, Chet. Köszönöm, elnök úr. Fleckenstein úrnak én is köszönetet szeretnénk mondani az eddig elvégzett munkáért három a magyar igazság, harmadjára talán szerencsével járunk. Először is kezdeném azzal, amit már elmondtam. A közpénzek terén eh, transzparenciáról, átláthatóságról kell beszélnünk, és a kikötői szolgáltatásokról hogyan is beszélhetnénk, anélkül, hogy beszélnénk arról, hogy mennyi pénzt öntünk a kikötőkbe. Eh, a brit, eh, miközben a brit kikötőket jelentős részét privatizálták. Tehát nem csak brit képviselőként, hanem valóban európai képviselőként mondom ezt. Fleckenstein úr kezdeményezését üdvözöljük, mi szerint a DG Move-val, tehát ezzel az értékes igazgatósággal megpróbál összehozni egy ülést, annak érdekében, hogy az állami a kikötőknél nyitott állami támogatások ügyében tisztában lássunk. Ez nem változtat azon a véleményemen, hogy nem látom értelmét annak, hogy gyorsan járjunk el e rendelet ügyében, az állami támogatások szabályairól mindenek előtt egy valamiféle dokumentumot kell eh, készítenünk, hogy tisztánlásunk ez ügyben. Bármiféle szabályozósi keretet fektetünk le, az európai kikötők eh, sokszínűséget szemben kell tartani. Elhelyezkedésük, méretük, eh, a általuk kiszolgált piacok terén óriási szórás mutatnak Frankenstein úr, azt hiszem, hogy nincs egy egységesen működő, bevált módszer vagy rendszer, éppen ezért a második fejezetből a piaci hozzáférésre való ilyen részeket mindenképpen törölni kell. Elnök úr, van itt bőven jegyzetem, amivel készültem, a munkavállalók jogai, a szociális normák, az esetenkénti alkalmazottak jogait vonatkozó szabályok, ezek szerintem ki kell, hogy kerüljenek a szabályozásból. Zárásképpen tehát elmondhatom, hogy a frakcióm politikai célja az, hogy a tengeri kikötők politikája a fenntartható fejlődés átfogó politikájába illeszkedjen, úgy, hogy a környezetvédelmi, a, fe, a környezetet, a felhasználókat és a jövőt is tiszteletben tartsuk. Köszönöm szépen, Róza Damátó következik. Lundgren. Ja, nem, bocsánat, Péter Lönke. Hogy ki az elsőbség? No, you are not on the list, eh? Ön nincs a listán? Ányék előadó vagyok. Köszönöm, elnök úr. A bizottság e, a piacokat akarja megnyitni, megnyitni a verseny előtt. Ennek ellenére vannak olyan kérdések a jelentésben, amelyek problematikusak, például a kis kikötő kérdése, hiszen nagy a különbség e, a déli és az északi kikötők között Európában, és az északiak sokkal hatékonyabban működnek, ezért e, nagy az eltérés az észak-európai országok között, akik betartják az előírásokat, és ezért nehezebb megnyitni a szolgáltatásokat a versenynek. A rendelet keretében szeretnénk elkerülni az adminisztratív terhek megsokszorozását, olyan kikötőkben, amelyek nem teljesítenek jól, és ahol a szolgáltatás egyre kevesebb, szeretnénk ezeket a terheket a kis kikötők esetében elkerülni, és lehetővé tenni, hogy korlátozzák a beszállítók számát ott, ahol a, ezt a forgalom nem teszi lehetővé, hogy mindenféle e, szolgáltató és beszállító ott működjön. A biztonság és a környezeti fenntarthatóság e, lehet az oka annak, hogy korlátozni kell a beszállítók számát, és adhok kötelezettségeket kell kivetni. Amikor az európai kikötőkről van, beszélünk, el kell ismerni, hogy ezek nagyon különbözőek, és különféle módon szervezik őket. Nem vették figyelembe a különféle sajátosságokat egyes kikötők esetében, és azokat a modelleket, amelyeket a földközi tengeri kikötők használnak, amelyeket e, ezért megbüntetnek, és különféle munka, munkavállalói kategóriákat alkalmaznak. Minket aggaszt a munkavállalók e, áthelyezése, azt szeretnénk lehetővé tenni a vállalatoknak, hogy saját maguk szervezik meg a szolgáltatásainkat, és maguk szerződjenek, lehetővé kell tenni, hogy ők maguk megvédhessék a munka, munkavállalóikat. Ezért e, ebben a kérdésben módosítókat nyújtunk be, valamint a e, kísérők tekintetében és kísérőhajók tekintetében az átláthatóságot akkor teremtjük meg, amikor közszolgáltatásokról van szó, e, jobb monitoringot várunk a bizottság e, és a számvevőszék részéről. A, fennáll az a kockázat, hogy nagyon keveset teszünk hozzá a harmonizációhoz, viszont a vezetőséget ott kell hagyni a kikötői hatóságok kezében. Most sajnos el kell vennem a szót, mondja az elnök úr, köszönöm szépen, különben nem vagyunk, nem vagyunk tisztességesek a többiekkel szemben. Most pedig Jackie Fosteri a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkáját, aki nagyon hosszasan dolgozott ezen. Ami a brit állapotokat illeti, önök is tudják, mi privatizáltuk a kikötőinket 30 évvel ezelőtt. Meg kell néznünk, hogy milyenek az eredménye. Nem szeretnénk negatív hatást gyakorolni arra, mi, történt, Nagy küzdelmek voltak, de van még mozgásterünk. Például a kikötésben, a vontatásban és egyéb ilyen kérdésekben. Örülünk az előadónak, hogy elismerte különösen a, a kérdését, de aggodalmat kelt az, amit az előadó vetett fel a munka, munkavállalók áthelyezésével kapcsolatban. Mi ezt a tervet már nagyon régen elhagytuk, hiszen nagyon sok alkalmi munkavállaló volt, nagyon rossz körülmények között dolgoztak, nem szeretnénk ide vissza, visszajutni. Továbbá derogációt kaptak a kiskikötők, amelyek lekerültek a radarról, és szerintünk ezt a delegációt fenn kell tartani, hiszen ez a nagy, nagy kikötőkről szól. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy aggaszt minket a PSO, a közszolgáltatásokra vonatkozó kötelezettség eh, kérdése, amivel nem értünk egyet, eh, hiszen eh, kellemetlen következményei lehetnek. Ezt leszámítva nagyon szépen köszönöm a előadó munkáját. Köszönöm szépen, hogy ilyen ügyesen betartottuk a, az időt, és akkor most megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm. Az előttem szólók közül sokakkal egyetértek, mi szerint a kettes számot viselő Fleckenstein jelentés remélhetőleg hozzájárul majd ahhoz, hogy előrelépjünk ezen a téren. Egy teljesen pragmatikus, reális hozzáállást ez? Három kérdésem lenne mindösszesen. Elsőként, hogyan lehet biztosítani azt, hogy a pénzügyi átláthatóság garantált legyen, és hogyan tudjuk ezt a piaci hozzáféréstől elválasztani. Tudnunk kell ugyanis az egyikhez tudnunk kell a másik részleteit is. Ez a kettő kéz a kézben szorosan együtt működik, majd hogyan lesz ez a gyakorlatban? Második kérdésem amikor a kikötői szolgáltatásokkal, illetve szolgáltatókkal kapcsolatban beszélünk bármiről, akkor, akkor azt nem engedhetjük meg, hogy kimozsolázzák a legjobb ügyfeleket. Nem minden szolgáltatást 24 órában kell nyújtani, nem lehet kiválogatni, hogy én csak ezt, csak ilyenkor szolgáltatom. Harmadsorban a napszámos sok szisztémájához nem térhetünk vissza, ugyanakkor a munkaerőpiac változik, a munkaerőpiaci rugalmasság működhet például a daru, daru üzemeltetők körében. Köszönöm, ezt Meissner kolléga, nem, nem kérte szót, Ivó Belet fog következni. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni ezt a jelentést. Néhány jelentéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy itt egységes modellt nem lehet rá kényszeríteni senkire, ebben egyetértünk. De, a, de vannak bizonyos tagországokban az Európai Bizottság által kifejezetten jóváhagyott kikötőirányítási irányítási modellek, és akkor nem látom, hogy miért ne tehetnénk ezt, mint, állíthatnánk mintául, és ezzel elérhetnénk az átláthatóságot és az irányítást. A második pont a PSO, tehát a közszolgáltatási kötelezettségek, amire már utaltunk, hogy ne lesen válogatni és mazsolázni, azt gondolom, hogy ez rájuk is kell, hogy vonatkozzon ez a szab. Még akkor is, hogyha korlátlan hozzáférés van a kikötői szolgáltatásokhoz, ezt pontosan ezt a mazsolázást szeretnénk ezzel elkerülni. Ami az állami támogatást illeti, tudom, hogy ez a javaslat a preambulumában is szerepel, de szeretném ezt egy cikkben is lefektetve látni, és ebben a tekintetben fogok módosítót benyújtani, és még valami, amit már korábban elmondtak. Ezek a révkalauzok kérdése, egyetértünk, hogy hogy ezt kihagyjuk. Azt gondolom, hogy ez egy közérdekű szolgáltatás, ez maradjon is így, nem szabad versenynyomásnak kitenni, és ugyanez vonatkozik a kotrásra, ugyanúgy, ahogy ezt javasolta is az előadónk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Dimitri Eszkirkosz következik. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni az előadó nagyszerű munkáját. Nagyon nehéz kérdést bíztak rá. Néhány szóban szeretném elmondani, hogy vannak sajátosságai a gríz, görög helyzetnek is, mégpedig a tarifák kérdése. Az ország válságban van nagyon sok a verseny az európai egyéb kikötőkkel, amelyek kapnak állami támogatást. A második kérdésem az átláthatóság, teljesen egyetértünk, de kivételt kell tenni a kiskikötők e, esetében, a kettes e, bekezdés kettes alpontjában, hiszen a kis kikötőkben kis forgalom zajlik, nem lehet az ő terheket növelni. E, persze ezzel nem kerülhetjük el az átláthatóságot. A felhasználók konzultációja meg, meg, le, zajlik Görögországban is, de nem szabad kötelezővé tenni. Ez a javaslat pedig növeli a kikötők teljesítményét, amely szerintünk megfelelően átlátható, és elősegíti majd a beruházásokat is. Köszönöm. Köszönöm, Dominik Riké. Köszönöm szépen, Dominik Riké, következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Valószínű, hogy a kikötők méretbeli és működésbeli óriási különbségeit nehéz eh, helyzet elé állítanak. Azt is tudjuk, hogy itt egyszerre van szó szociális és kereskedelmi kérdéséről. Az Európai Bizottság negyedik jelentésről van szó, és más pedig Fleckenstein jelentésről. Azt hiszem, hogy az elmúlt pár évben már eh, kaptunk hideget meleget a e házban ez ügyben. Nagyon eh, komoly munkát végzett Fekenstein úr. A többségével egyetértek az administratív teher, a rugalmasság, és így tovább, és így tovább. Jó néhány a vontatás, a rivkalóz szolgáltatások terében egyetértek, ugyanakkor van egy fenntartásom. Kérdésem tehát a következő. A ö, működtető, tehát a kikötőt működtető szolgáltató cég, illetve a, a hivatal vagy hatóság között óriási különbség kell, hogy legyen. Itt valahogy figyel, különbséget kell tenni, néha ugyanabban a módosítóban használjuk mindkét kifejezést, fontos, hogy a, a hatóság nem legyen működtető, és fordítva, hiszen e, például e, a hatóságnak nincs köze semmiféle egy koncesszióhoz. E, ez igazi nehézség a kettő elkülönítés ebben az esetben, hiszen például a magán kikötők esetében nincsen ilyen kikötői hatóság, hiszen nem egy köz e, kikötőről van szó. Ezzel kapcsolatban van tehát egy fenntartásom is, az ellenőrzés tagállamról tagállamra változik, ezt jól tudjuk, hogy másképp és másképp működik. Igazi komoly nehézségeket jelent az összehasonlítható és hatékony ellenőrzés biztosítása. Ez a kérdésem, tehát az, az ö, előadóhoz, hogyha európai szintű független ellenőrzést nem biztosítunk, akkor szerintem semmiféle ellenőrzés nem lesz. Danke sehr. Jetzt Inza Yalasenda. Köszönöm szépen, Inza Yalasenda. Sí, gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Részt vettem a munkában, és tettem én is pár javaslatot. Nagyon sikeres munka volt. az elején azt néztük meg, hogy vajon mit lehetne kivenni, hiszen jobb jogszabályt akartunk alkotni. Az új javaslat néhány szempontja nagyon érdekes, bár kitaposott úton haladnak. Én olyan szempontokat szeretnék, amelyek konszolidációt teremtenek, megerősítik azt, amit a szociális párbeszédből kinőtt, ez áll persze más ágazatokra is, Eh, ezt jól tükrözi az anyag, eh, azonban a hát többi részében is el kéne ezt ismerni, azt kéne megnézni, hogy ezt mennyire fogja a tanács elismerni. A preambulum bekezdésekben is említenek néhány ilyen kérdést, eh, nem tudom mennyire bejárul ez hozzá az átláthatóság kérdéséhez, és miben segíti ez elő az átláthatóságot, a biztonságot. Mindig azt mondtuk, hogy um, bizalmi kérdés az, hogy a kikötőket átláthatóbbá tegyük. A 14-es, 15-ös, és talán ezek a cikkek nem tudom, hogy elősegítik-e az átláthatóságot vagy már benne van az eredeti szövegben, szeretném ezt így, így megtartani, nem tudom, hogy ez elősegíti -e az átláthatóságot, és végül kaptunk egy megjegyzést az előadótól arról, hogy Madrid dönti el, hogy mi történik Barcelonában, de nem Madrid dönti el, hanem a spanyol kormány dönti el, hogy mi történjen ott. Ugyanez áll más országban nem extrapolálhatjuk és mondhatjuk azt, hogy Berlin dönti el, hogy mi történik Hanoverben Ezek a különféle modellek, amiket elismertünk, és ezt az előadó is tudja. Köszönöm szépen, Lucy Anderson. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nagyon hős és erőfeszítést tett a, az előadó, főleg az állami támogatással kapcsolatban, hogyha nélküle nem is tudom már még hol tartanánk. Azok a pontokkal kapcsolatban, amiket már említettünk, szociális párbeszéd, a munka, körülmények, munka, dolgozók védelme, azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, de a Jackie megle- hozzászólásából látszik, hogy az Egyesült Királyság egészen hogy gondolkodik, mint a többi ország, és ennek azok a, a szakszervezetekkel való viszonya, és éppen ezért én nem is szeretnék ezt a javaslatot. Azok kész által felvetettek, különösen az, hogy mi azért sietetjük, mert mert előre akarunk, előre akarunk haladni nagy kérdésekkel, úgy, úgy mint állami támogatás és befektetések, már pedig a, a kitökő, kikötői területen nagyon fontos a jogi biztonság, mielőtt ö, növekedést, jó munkahelyeket és egy jól összekapcsolt hálózatot tudunk teremteni. Tehát azt gondolom, hogy rosszul közelítjük meg ezt az egész kérdést. És a jobb szabályozásról akartam mondani, Inez is említette, az intézmény közé megállapodás tervezet a, a jobb szabályzásról is említi. És tényleg nem látom, hogy mit kíván tenni a, a tanácsa bizottság, vagy mi, hogy mit kívánunk tenni. Akár a létező ö, anyag, vagy a javaslat, vagy a tervezet. És hogyha ez jelentős változásokat irányoz elő, akkor viszont alapvető és méreható hatástrományokat kellene letennünk az asztalra, és miért késlekedünk ezzel? És akkor hadd olvasom fel, csak nagyon gyorsan az utolsó bekezdést, hogy egyetértettek, hogy to easily understand their rights and obligations, include appropriate reporting, monitoring and evaluation requirements, avoid disproportionate costs, and be practical to im implement Can any of us in this, this in, in this room seriously? bárki ebben a teremben most komolyan gondolja, hogy e meg, megfelel ennek? Azt gondolom, hogy az előadó nagyon jó munkát végzett, de még messze vagyunk ettől, mint Makó Jározsánunktól. És most Péter Juncker a szó. A, javas, a javaslat piaci hozzáférésről és átláthatóságról szól a piaci hozzáférésben kellene korlátok. Az átláthatóság sokkal jobban néz ki, és tudjuk is támogatni a legtöbbet. Ugyanilyen fontos az a kikötők használata, és ebben a legfontosabb a kérdés az, hogy akik a kikötőkben dolgoznak, nem igazán kapnak megfelelő képzést bár nagy, nagyon sok és nagyon nehéz géppel, gépet használnak, ezért nagyon fontos az ő kiképzésük azért, hogy a, a halál, haláli sérülések kockázatát csökkenthessük. Köszönöm szépen, különösen az idő rövidsége miatt, és most megadom a bizottságnak a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm mindannyiukat. Rövid leszek nem fogom leírni azt a nagyon átfogó hatástanulmányt, amely e, e, ezt a fontos kezdeményezést kiegészítette. Olyan hatástanulmányról van szó, amely azért is nagyon komoly volt, mert nem először járunk itt ezzel a dosszéval. A különböző hozzászólások azt hiszem egyre mutattak, nagyon jó a Frankenstein 2 jelentés tervezet. Tényleg egy olyan jelentésről van szó, amelyben az átláthatóság szempontja nagyon fontos szerepet játszik, és természetesen szükség van arra, hogy elősegítsük egy új blokk kivétel eh, rendelet elfogadását, ami kiterjed eh, a kikötőkre, és egy, egy olyan blocking exemption, tehát ö, eh, ö, csoportos kivételről szóló rendeletről van szó, ami valóban értelmes célokat ö, szolgál. Ez egy fontos aspektus ennek a Frankenstein 2 jelentésnek. Komoly hangsúlyt fektettek a kikötők autonómiájára, illetve főként a kikötők pénzügyi autonómiájára, ami egy kicsit reakcióm is arra a kérdésre, amely azzal kapcsolatban merült fel, hogy néha a, a, az üzemeltető és a hatóság között elmosódik a határvonal. A szociális orientációja a jelentésnek szintén üdvözlendő szerintünk. Nagyon érdekes gondolatokat vett fel, ezeket részben eh, körültekintéssel kezelnénk. A dokmunkások, vagy a dokmunka kérdése ügyében, nos, a történelem arra tanít bennünket, hogy ezt talán nem vegyük be ebbe a javaslatba. A jogok kötelező Eh, átvétele. A tagállamok sokszínű eh, és eltérő helyzete miatt szintén óvatosan járnánk ez ügyben. Legalább ketten beszéltek a piacok sokszínűségéről, ezt is eh, éppen ezért nagyon óvatosan kezelnénk. A kikötői szolgáltatások terén üdvözöljük azt, hogy a előadó és a jelentés tervezete megpróbálja kiterjeszteni magát a fogalmat. Már maga a cím is tükrözi ezt, a kikötői szolgáltatások szervezése, ez szerepel benne, úgy tűnik, hogy Fleckenstein úr a választás lehetőségét meg akarja hagyni. Arra kérem önöket, hogy egy olyan szöveget támogatsanak, ami kristálytisztán kimondja azt, hogy a választás lehetőségének a joga meg kell, hogy maradjon. Szerintem ez az állami támogatások rendszerének eh, szabályozását is megkönnyíteni. Másik aspektusa ennek a kérdésnek, ami fontos, az az, amit szerintem meg kellene tartani ebben a fejezetben, az az, the procedures. Uh, hogy valahol így vagy úgy kodifikáljuk az eljárásokat a kikötői szolgáltatások kiválasztása terén. Miért olyan fontos ez? Ah, hát az egyenlő elvánás elve kell, hogy érvényesülnek különböző szereplőkkel szemben, már csak azért is, mert így eh, elkerülhetjük azokat a panaszokat, amelyeket nagyon amelyek nagyon sokba kerülnek a kikötőkben működő cégek számára, illetve tudjuk, hogy az ellenőrzés, amelyet néhány, néhányszor uh, unión kívüli befektetők gyakorolnak egy kikötő felett, ez is uh, ingoványos talaj, ezért körültekintően kell eljárnunk. Úgy érzem, hogy csak a kodifikált eljárási aspektusok segíthetnek. Amit javasoltunk, az alapvetően hosszú volt, ha tanács egy, egy hosszú listával állt elő, mi ezt, az, e, ezt tükrözte mi javaslatunk. A révkalózi szolgáltatásokkal kapcsolatban nem értem, hogy miért akarják egyesek ezt kivenni a szövegből. Azt hiszem világosan kiderül az, hogy kizárólagos jogok vonatkozhatnak erre. Ezt tudjuk, hogy mennyire fontos része a kikötői szolgáltatásoknak, a révkalauzi szolgáltatások. Úgy érzem, hogy a választási lehetőség általános szabály erre is kell, hogy vonatkozzon végezetül. A javaslat hatáját illetően nem hullottak az Európai Bizottságnál terméketlen talajra azok a megjegyzések, amelyek arra vonatkoznak, hogy a kis kikötőket érdemes lenne a javaslat hatájával kivenni. A rendelet célja alapvetően az, hogy európai dimenzióval bíró hmm. igazi kereskedelmi kikötők eh, hmm. működését szabályozzuk, amelyek a transzeurópai közlekedési hálózatokba eh, tulajdonképpen illeszkednek. Hogyha azt a szintet alkalmaznánk, mint a tentében, azt hiszem, az célvezető lenne. Köszönöm szépen, és ismét megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden felvetésre nem fogok reagálni, hiszen akkor még nagyon sok mindent, sok helyt maradnánk, és nagyon sokat fogunk beszélni még erről, amikor a módosítókat megbeszéljük. Néhány félrejtést szeretnék eloszlatni, és az első ezek közül, Alejela Szendernek mondom, természetesen nem úgy gondoltuk, hogy, hogy Spanyolország valamilyen különösen rossz példa lenne. Tehát itt nem az adóról van szó, hanem a kikötői díjakról van szó. És hála Istennek Németországban sem mondjuk meg. Uh, Hamburg ez nagyon, ez ellen nagyon erősen tiltakozna. Tehát csak a, a, ezt azért mondtam el, hogy senki ne vegye magára személyes kedésként, egyszerűen csak példaként hoztam fel. Másodszor. Tudom, hogy az Egyesült Királyságbeli kikötőknek teljesen más problémája van. Az elmúlt viták során mondtam, hogy, és ezzel Egyesült Királyság is egyetértett, hogy hozzáteszük azt a kitételt, hogy minden kikötőre vonatkozik, amely nem kikötőn, nem szigeten található. De ugye akkor ezzel újabb problémákat teremtünk. Objektív problémákat teremtünk, és azt gondolom, hogy ezt nem kellene megtennünk. Jövő héten, meg, jövő héten Londonba utazok, és hagyom, hogy egy kicsit meggyapáljanak barátilag. Aztán azt gondolom, hogy, szere, hogy szerintem itt egészen jó eredményre tudunk jutni. Az itt elhangzott kritikákat már én is végig gondoltam, és arra a kérdésre, hogy mit, mit kezdünk a kisebb kikötőkkel, ugye a piacra jutás eltérő, mert hogy eltérőek a kikötők, és ezt nem kell, ezzel nem kell megváltoztatni. Tehát lehet, hogy egyik-másik megfogalmazás nem sikerült túl szerencsésre, és remélhetőleg a viták során majd találunk egy megfelelőt, ami mindenkinek elfogadható. A piacrőtes, illetve az átláthatóság azt gondolom, hogy jól megvannak egymással, és itt nem a költségekről van szó, az átláthatóság költségeiről, hanem a kritériumok költségeiről, amelyek alapján ezeket össze lehet ha- hasonlítani. És ez a mazsolázás szerintem valóban nem megengedhető, és erre nem akarok részleteiben visszamenni. Szerintem ez jól, ha nem fogalmaztuk meg rendesen és jól, akkor erre ma találunk egy jobb kifejezést. Végezetül. Kicsit nehéz követni, amikor azt mondják, hogy egyik másik az északi kikötőknek könnyebb, mint a déli kikötőknek, mert hogy az északi kikötők hatékonyabban dolgoznak. Ha ez így van, akkor én ezeket a példákat, akkor példát inkább az északi kikötőkről vennék, és nem a déliekről. Meg kell vizsgálni, hogy ez valóban oda vezette, hogy a déli kikötők egyik másikat át kell állítani, át kell alakítani, vagy hogy tényleg javul-e, vagy pedig aránytalanul megnehezedik a munkájuk, mert ezt nem akarjuk, ez nem érdekünk azt mondta, hogy változik a munkaerőpiac, természetesen ezt figyelembe kell venni. De még egyszer, teljesen világos, hogy ha máshogy fogalmaznánk, akkor a munkavállalóktól valamit elvennénk, amit nem akarunk. De a munkakörülményeket ezzel nem akarjuk megváltoztatni ezzel a rendelettel. De jelzést adni, hogy pontosan jól látjuk, hogy normális, tisztességes munkahelyek igenis fontosak a munka a versenyképesség szempontjából. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk, és azokra appellálunk, akik a szubszidítás elvében, vagy egyéb kritériumában miért felelnek a szociális párbeszédben, hogy ezeket figyelembe veszük, nem nekünk kell ezt figyelembe venni, hanem nekik. Azt gondolom, hogy ez egy jelzés. Jelzés, hogy azok, akik az európai kikötőkben dolgoznak, nem tudunk dolgokat megváltoztatni, de, de el tudjuk fogadni, hogy nem fordítunk hátat nekik. Aztán egységességre kell törekednünk. Amikor, hogyha verseny, versenyügyi főigazgatóság a tervezetét az állami támogatással kapcsolatban még nem haladt előre kellően, akkor ezt már előre megmondtuk, hogy készek vagyunk, hajlandóak vagyunk, de akkor fogunk róla szavazni, amikor mind a két témában legalább már látjuk, hogy milyen irányba haladnak a dolgot. Ami pedig a tanácsot illeti, úgy gondolom fontos, hogy megnézzük, megvizsgáljuk, és ez látszódott a tárgyalásokból is, a, ami, és ez benne van a tanácsnak az álláspontjában, meg kell nézni, hogy mi az, ami jó benne, és ezt át kell venni lesz majd olyan, ahol kompromisszumot kell találnunk, de nem fogunk minden szépen engedelmesen beírni, csak azért, mert a tanács küldte, és mi majd beírjuk alapon. Fontos az, hogy beszéljünk egymással, és így jó eredményeket tudjunk elérni, és így mindenki megelégedésére tudjunk dolgozni. De nem azért, mert a tanács átküldte. A bizottsággal nem ez a helyzet. A, a tanács most gyorsabb volt nálunk. Általában ez fordítva, fordítva van, hogy e, mi várunk arra, hogy végre a tanács reagáljon. Most ez nem így volt, hanem pont fordítva. Mindennek eljön a maga ideje, de reméljük, hogy együtt fogunk odaérni, ahova kell. Elnök, köszönöm szépen Knut Fleckensteinnak és mindazoknak, akik ebben a munkában részt vettek. Tehát a módosítók benyújtásának határideje meghosszabbodott egy héttel ugye kérésre, tehát 20, június 29-e 12 órára. Köszönöm szépen mindenkinek, és elérkeztünk ezzel a következő napi rendi pontunkhoz, amit azonban zárt ajtók mögött fogunk abszolválni, ez pedig a oldalú egyet, egy, egyeztetésekről való visszajelzés. Köszönöm szépen.